Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jó napot kívánok! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. A mai meghallgatás alkalmából a polgári jogi és igazságügyi témák lesznek napirenden. Szeretném az egyes nemzeti parlamenti képviselő kollégákat külön szeretettel köszönteni. Nagy részt megérkeztek, már remélem, aki még nem, az is meg fog hamarosan érkezni. Az Európai Bíróság képviselőjét is képviselem, az ír elnökség képviselőjét ugyancsak, és valamennyi szakértőnket, akik ma előadóként szerepelnek. Szakértőink különböző aspektusokból fogják megvilágítani a nemzetközi kérdés kérdéskörét. Aktuális a téma, az altémánk is ezen belül, szabadon tudnak-e mozogni az uniós polgárok? Van-e szabad mozgás? A válasz egyszerűnek tűnik, igen, a határok nyitottak, a polgárok élnek a lehetőséggel, és ennek következményeképpen sok európai polgár meg is változtatta lakhelyét, állandó lakhelyét, ideiglenes lakhelyét, munkát vállal külföldön, és családi állapotát is megváltoztathatja most már más tagállamban is, mint a sajátja. Ebből azonban sok jogi gond adódott és adódik, mert mégsem olyan szabad az élet más szempontból. Mozogni lehet, de de ha az ember mozdul, akkor új problémák adódnak, és nem mindig tudják a polgárok jogaikat érvényesíteni, legalábbis nem egyformán a különböző tagállamokban. Ez tehát a mai ülésünk témája, és nagyon örülök annak, hogy ma erről a témáról ilyen magas szintű és kiterjedt eszmecserét folytathatunk, hiszen a nemzeti parlamentek képviselői is itt vannak, és a téma legjobb szakértői is. Talán nem csak eszmét cserélünk, hanem névjegykártyát is, remélem, hogy a mai alkalom arra is felhasználható lesz, hogy kapcsolatot építsenek a kollégák egymással, és inspirálóak fog majd hatni mindaz, ami ma elhangzik, arra, ami a nemzetközi magánjog területén a közeljövőben és a középjövőben vár minket jogalkotásként, változásként. Hölgyeim és uraim, a jogi bizottság elnöke sajnos nem tud ma körünkben lenni. Klaus Heiner Léne lett volna a mai rendezvény elnöke, de megbetegedett, influenzás, és a mi alelnökünket is ez a sors érte el, úgyhogy próbálom őket helyettesíteni, és egyben bemutatni előadóinkat. Kun Lénárc urat az Európai Bíróságtól. Már is megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bíróság alelnökeként eh, nagy eh, megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok ma önökhöz, és elmondhatom önöknek azt, hogy az Európai Bíróságon polgári eh, ügyekben, állampolgárság ügyekben mi történt az utóbbi időszakban. Az uniós állampolgárságot sokan úgy jellemzik, mint az ötödik, mintha ez lenne az ötödik szabadság, vagyis gazdasági értelemben inaktív polgárok számára is lehetővé teszi a mozgást. Hiszen az 50-es évek óta lehetséges a belső piacon vándorolni, ha az ember munkaerőként ö, ö, bocsátja munkaerejét ö, ö, piacra, de minden polgár mozgása azért még korlátokba ütközött, mert ahhoz, hogy az ember vándorolni tudjon a tagállamok között, ahhoz bizonyos minimál tőkével kell rendelkeznie, és egészségügyi biztosítással is kell rendelkeznie. Tehát azon túl, hogy az európai polgár szabadon mozoghat, szükség van arra is, hogy minden tagállamban ö, érvényesíthesse jogait, legyen jogi státusza. Sehol se fosszák meg, se de jure, se de facto bármilyen jogától. Az Európai Uniós polgár, ha az, akkor rendelkezik valamennyi tagállamban elvileg minden őt otthon megillető joggal és minden olyan nemzeti intézkedés, amely ezt korlátozza, az az EU ö, jogszabályival ellentmondásos. Tehát az EU polgárság ö, végül is a gyakorlati mozgást jelenti az elvi mozgás mellett, és ö, azáltal, hogy európai polgárok lettünk, minden gyakorlati akadályt le kell építeni, ami a mozgásunk útjába állna ugyanazokkal a jogokkal kell rendelkeznünk, mint egy saját hazán, hazá, tagállamunkban, egy tagállamban, saját hazánkban. Megpróbálom most az idő rövidsége miatt röviden három példával illusztrálni, hogy, is, hogy mit is jelent ez. Először is beszélnék a Luis Angrano esetről. Egy kolumbiai ö, szülőpár illegálisan bevándorolt Belgiumba. Gyermeket is hoztak magukkal, és amint Belgiumba érkeztek, még két további gyermeket nemzettek, és az akkori belga állampolgársági szabályok szerint ez a két új gyermek belga állampolgára vált megkaphatták volna a kolumbiai állampolgárságot is, de mivel a, a kolumbiai konzulátuson nem jelentették be a gyerekeik megszületését, ezért ezek automatikusan belgába váltak, és így Európai Uniós polgárrá is. Most Belgiumban ö, ö, az apa és az anya helyzete ö, ezért sajátosan alakult, ráadásul az anya helyzete különbözőképpen, mint az apáé. Az apa nem kapott tartózkodási és munkaengedélyt Belgiumban. Tehát tulajdonképpen vissza akarják küldeni őt a belga hatóságok Kolumbiába. Ugyanakkor az apa a gyerekek gondviselője, egyetlen gondviselője, és ezért ha őt hazaküldik, és egyben az EU területéről kitiltják, hiszen ha Belgiumból hazaküldik, akkor más EU tagállamban sem fogadhatják be, akkor két gondviselést igénylő fiatalkorú Európai Uniós állampolgárnak az apját szakítják el a gyerekektől, tehát az apának nem adják meg az EU-s állampolgárságot, míg gyerekei automatikusan belgának és uniós állampolgárnak minősülnek. És ha ö, visszaküldik az apát Kolumbiába, vagyis egy harmadik országba az EU szempontjából, akkor de facto megfosztják attól a lehetőségtől, hogy ő valaha is EU-s állampolgár legyen, ha gyerekei azok. Ez a fajta érvelés meglehetősen restriktív. Ez egy tipikus vegyes eset. Shirley McCarthy esete is ilyen, aki ír angol kettős állampolgársággal rendelkezik, egész életében az Egyesült Királyságban élt, és élt azzal a jogával, hogy szabadon mozoghat. Hozzá ment egy jamaikai állampolgárhoz, aki illegálisan tartózkodott az Egyesült Királyságban. Luis Zangrano-val hasonló módon azt reméli, hogy férje majd tartózkodási engedélyt kap, és együtt élhetnek, ha ő uniós állampolgár, és nem kell elmennie, vagy elmenniük az EU-ból. De a bíróság másképp ítélkezik. Lehet, hogy szépen éltek együtt, mondja a bíróság, menjetek inkább Jamaikába, és ez egy hasonló eset, mint a Luis Andrano eset, tehát elvileg ugye az EU-n belül vagy kívül való tovább élésre tét, megpróbálhatta McCarthy asszony ugye bárhova elmehet az EU-n belül egy másik országba, a férje követheti őt, amennyiben a, a tartózkodási engedélyről és a állampolgárságról szóló irányelv hetedik pontjának megfelel, de ö, elvileg tehát az egész család élhetne egy másik tagállamban. De mivel McCarthy asszony az Egyesült Királyság állampolgára, ezért ott nem érvényesült korlátlanul az EU jog ilyen szempontból, és az Egyesült Királyság hatóságai ö, dönthettek valóban úgy, hogy ö, el kell hagynia az Egyesült Királyságot, és így aztán az egész EU-t is. Tehát gyakorlatilag ö, ellentmondva az EU jognak, de mégis a nemzeti jog szerint helyesen ítéltek. És a Zambrano eset is hasonló, ahol ugye mondta a bíróság, hogy derivatív módon nem kaphatja meg az állampolgárságot senki. Aztán említenék még egy esetet. Legally in Austria who was married to an Aust- egy Ausztriában élő külföldi osztrák feleséget vett magának, és török-osztrák állampolgárságú lett így a gyerekük, vagy lettek gyerekei. Derici úr a Zambrano esetre hivatkozott, és a bíróság azt mondta, hogy gyermekei ö, ö, révén ez egy hasonló eset, mint a másik, de egyedi módon kell elbírálni tényszerűen ezt a helyzetet is. A Nemzeti Bíróságnak joga ez, és ha Dericsi úrnak nem adják meg, a, meg az állampolgárságot, akkor neki meg gyerekeivel együtt kell elhagyni az Európai Uniót. Tehát látják a három eset kapcsán, hogy az esetjog fejlődik, és az európai állampolgárság megítélésében többféle eset szolgál például, és ellentmondásokat kellett, és kell még mindmáig feloldani. És a tagállamok között sajnos ilyen speciális aspektusok nincsenek leszabályozva, és mindig adódnak olyan helyzetek, ahol EU-s állampolgárok amennyiben harmadik eh, állambeli személlyel kötnek házasságot, olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy vagy élettársukat, eh, feleségüket, házastársukat, férjüket, vagy őket magukat arra kényszerítik, hogy leadjanak jogaikból, illetve nem tudják érvényesíteni teljes körülön a jogaikat. Nos, ezekről az esetekről már a bíróság döntött és a döntések révén az Európai Unió és a tagállamok most már másképp tekintik a bevándorlási szabályokat és azok alkalmazását is, kezde, kezdődően a harmadik állambeli személyek bevándorlása pillanatában. Ezek a fejlemények bármennyire jelentősek, alkotmányjogászok szemében azért láttatják, hogy az uniós polgárságról szóló jogrend fő része a szabad vándorlásról, mozgásról szól. Ha az összes esetet most felsorolnám, ami állampolgársággal kapcsolatos a bírósághoz került, 90%-ukban felmerül az, hogy egy tagállami polgár másik tagállamba költözött, ott dolgozott, új ö, lakhelyet, ö, állandó lakhelyet teremtett magának, és a mozgás, a szabad mozgása többé vagy kevésbé sérült. Ilyen például a családnevek örökölhetősége, átadhatósága. A Gafia Afejo eset is egy ilyen. Ez egy spanyol apa és egy belga anya, két gyermek szülei, és ez a két gyermek a spanyol jog alapján García Weber nevet kapják, tehát az apa és az anya neve is szerepel az ő nevükben. A spanyol jog szerint így kell adni a gyereknek a nevet. De mivel a család Belgiumban él, a belga hatóságok azzal érvelnek, hogy ezek a gyerekek belga állampolgárok is, és ezért a belga jog szerint csak az apa nevét viselhetik. A 31-es hágai konvenció ugyanis kimondja, hogy a kettős vagy többszörös állampolgársággal rendelkező személyek esetében az az állampolgárság számít, ahol éppen lakik az illető, tehát a belga jog szerint kell őt megítélni, ha ellentmond egymásnak a különböző nemzeti jog, amely alkalmazható lenne. A szülők nem értenek ezzel egyet, bíróság elé viszik az ügyet Belgiumban, a bíróság pedig az Európai Bíróságtól kér véleményt, és végül is az Európai Bíróság Belgium, a belga bírósággal szemben hoz határozatot. Azt mondja, hogy az Európai Uniós jog az, hogy a polgárok szabadon vándorolhatnak, felülírja a nemzeti jogot ilyen tekintetben, és ha ezek a gyerekek kettős állampolgárok, akkor nekik a spanyol jog szerint is érvényes nevet kell kapniuk, és úgy ítélkezik a bíróság, hogy különböző okmányokat kell neki kiállítani belga és spanyol jog szerint. Lesz egy belga útlevelük, ahol belga jog szerint az apa nevét viselik, és lesz egy spanyol útlevelük, ahol mindkét szülő nevét viselhetik. És a belga jog is megengedi kivételes esetekben, hogy az apa neve helyett, mechanikus átvétele helyett harmadik nevet válaszol egy személy, és ezt a kiskaput használja föl ez a rendelkezés, hogy noha a belga jog az apajog, apa nevét írna elő, erre a kivételre hivatkozva ezt meg kell, meg lehet és meg is kell engedni ennek a spanyol párnak. Tehát ezek a gyerekek most az Európa Európai Unióban mindenhol Garcia Weber nevet viselik, és Belgiumban az apa nevét. A, a, a Grünkin-Polkins eset aztán erre épül, ahol én, mint nemzeti jogi szakértő, amit még érdekesebbnek találok, mert itt egy egy teljes német család, egy német apa és egy anya, a amely Dániában él, gyermeket nemz, és fiúk a Dán jog szerint a személyes jogokat a lakhely szerint gyakorolhatja, és nem az állampolgárság alapján, tehát hiába volt a gyermekük német állampolgár jogai, mint Dániában tartózkodó személy alapján határoztattak meg. És ő így végül is kötőjeles nevet választottak neki, tehát az apa és az anya családi nevét Grünkin Paul egyesítették. Igen ám. Tíz év után azonban sajnos ez a pár elvált, és az egyik szülő a gyerekkel együtt visszatér Németországba, és jelentkeznének a német önkormányzati nyilvántartásba. Ö, ö, ez az egyik szülő és a gyerek. És ott aztán azt mondja nekik a német hatóság, hogy ez egy német gyerek, német állampolgár, ezért a neve is a német joghoz kell, hogy illeszkedjen, mert Németországban az állampolgárság alapján határozzák meg a névadást, tehát törlik a nevéből a két hátsó szót, és az apa nevét őrizheti meg a Grünkin nevet. Ettől kezdve ő nem Grünkin helyefen Paul, hanem csak Grünkin. De az apa ezt megtámadja, és meg a gyerek is, és kéri, hogy megmaradhasson az összetett neve. Az német bíróság megint csak az Európai Bíróságot kéri, hívja segítségül, és szerintem helyes módon az Európai Bíróság úgy dönt, hogy ha valaki jogszerűen civil státusz, állampolgár, civil státusz szerzett, de nem állampolgárságot egy EU tagállamban, és ott nevet kapott, az ottani szabályok alapján, akkor ez később felülírhatatlan, ezt minden más tagállamnak el kell ismernie, még annak a tagállamnak is, amelynek ez a személy az állampolgára. Egy kivétel van ez alól, az úgynevezett ordre public, a közrend, amennyiben ez nem sérti a közrendet. De ez itt ebben az esetben nem volt kimutatható, ebben az esetben, és itt nem a választhatóság volt a jogi kérdés, hanem az, hogy egy másik tagállamban megszerzett jogi státuszt minden tagállamnak figyelembe kell vennie, érvényesítenie kell, el kell fogadnia. Remélem, hogy ezek a példák egy kicsit rávilágítottak arra, hogy mennyire fontos dolog a nemzetközi magánjoggal foglalkozni az európai állampolgárság kapcsán. És üdvözlendő, hogy az Európai Parlament, és különösen a Jogi Bizottság az Európai Parlamentnek most ezt a meghallgatást megszervezi, megszervezte, mert a téma aktuális. Külön tisztesség számomra, hogy én ennek a meghallgatásnak a bevezető előadását tarthattam meg. A, a rendes jogalkotási eljárás ö, ugye ez, ezekben az ügyekben a követendő jogalkotás az EU-ban, és olyan szabályokat, új szabályokat kell alkotnunk, amelyek az ilyen összeütközéseket kiküszöbölik. Az Európai Unió eredeti célja, illetve alapja az 1950-es római konvenció volt, és ez került át aztán a Róma 1-es rendeletbe, a Róma 2-es rendeletbe, a nem szerződéses kötelezettségekről szóló anyagba, és ebből vezették le aztán a megerősített együttműködésben a további szabályokat, a jogi különvállás szabályait, aztán a, a hagyatékozás, a, az öröklés szabály, szabályait, és ezekről lesz is ma még itt is szó. Az úgynevezett brüsszeli rendeletek, a Brussels rendeletek szólnak az exekvátó elismerésről, angolul az enforcement szót használnánk, és üdvözlöm azt a tényt, hogy hatalmas és komoly minőségi munkát végez az Európai Parlament ezen a téren, önök elsősorban a jogi bizottság, azáltal, hogy a Brüsszel egyes rendeletet felülvizsgálják, 2012. decemberében került ez ugye napirendre, és megjelent a hivatalos labban is ennek a, az újra fogalmazott változata ennek a rendeletnek a változata. És ebben az új változatban most már jogi érvényességű szintre emelték azt, amit korábban a bíróság csak esetjogi alapon ö, döntött és bírált el. A korábbi Brussels 1, a Brüsszel 1 ö, még a, a brüsszeli konvencióra épült, annak a folyamánya volt. A brüsszeli konvenció ö, pedig még magán hordozta erőteljesen a Brüsszel egyes rendelet eredeti formáját, vagyis a 60-as évekbeli állapotot, amikor ö, a, a, az írott jogban még nem jelentek meg ezek az esetek. És ö, voltak csatlakozások és konvenciók, de valahogy mindig periférián kezelték ezeket a témákat, eseteket, és szükség volt már végre erre a rikásztra, erre az újrafogalmazásra, amit az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tanács ilyen sorrendben hajtottak végre, és végre minőségi szinten újabb szintre emelték ezt a szöveget. Ráirányítanám a figyelmüket arra, ha megengedik, ennek az új rendeletnek két módosított részére, amely egyébként az esetjog szempontjából is korrekciókat tartalmaz, de mintha az esetjog ugye hibás lehetne. Az akkori állapotok szerint az akkori esetjog alapján a döntések jók voltak, de maga az esetjog is változik, és ezt most az írott jog is tartalmazza. Az 1.2-es cikk konkrétabban, ahol a rendelet azt mondja ki, hogy a Lisbendens szabály alól kivételt lehet tenni. Ugye ez a szabály azt mondja ki, hogy a, a bíróságnak vissza kell utalnia az első fokra az ügyet adott esetekben, és az eljárási szabályokat úgy kell megalkotni, hogy arra minden bíróság hivatkozni tudjon. Na most ez alól van egy kivétel. A kivétel egy megállapodásra hivatkozik, amelyet a bíróság kötött, ha a megállapodásban nem szerepel az a bíróság, amely döntést hozott, akkor a másodfokú bíróság a megállapodás szerinti bíróság. És ha a második fokú bíróság a megállapodás szerint valamilyen döntést hoz, akkor utána az első foknak ki kell várnia ezt a döntést, és alkalmazkodnia kell hozzá. Ez egy óriási lépés az esetjog ö, ö, szempontjából a Gatter eset óta, a, akik ehhez ért, az tudja, hogy ez mekkora jelentőségű. A 33-as, 34-es cikkek is nagyon fontosak, mert az abuszú eset óta tudjuk, hogyha egy ügy ö, ö, egy harmadik ö, államban ö, kerül elbírálásra a Brüsszel egy rendelet szerint, akkor meg kell várni a harmadik ország döntését az ügyben, a harmadik ország bíróságának a döntését, és ha a határozat a harmadik ország bíróságában megszületett, akkor azt az EU-n belüli bíróság köteles figyelembe venni és végrehajtatni. Az Európai Bíróság és a jogalkotó, akinek a vendége vagyunk itt ma, tehát önök, komplementer szerepet játszanak a tekintetben, hogy mikor melyikük mozdítja előre a magánjogi a magánjog fejlődését. Ez egy szükséges és jó kiegészítő kapcsolat, mert ebben a kettősségben végül is tisztázódnak azok a konkrét esetek, amelyek az európai állampolgárság konkrét végrehajtásához kötődnek, és egyre több és világosabb szabály születik, amelyek ellenében egy tagállam sem dönthet. A Magránó eset is ilyen volt. Tehát egyre jobban érvényesül a szabad vándorlás elve, és az új szabályok kiegészítik az alapelveket a gyakorlatban. Most már sokkal kiszámíthatóbb, hogy ö, melyik ö, bíróság az illetékes, melyik tagállam jogát kell alkalmazni ilyen esetekben, és hogyha jogütközés van, akkor ki hozza meg a végső döntést, és ki köteles elismerni kinek a, az ítéletét, határozatát. Az irány, a trend az, hogy egyre finomabban szabályozódnak most már azok a jogszabályok, vagy fogalmazódnak meg azok a jogszabályok, amelyek az európai állampolgárság végrehajtásával kapcsolatosak, és remélem, hogy a mai alkalom is hozzájárul ahhoz, sajnos nem tudok végigmaradni más helyen, fél óra múlva meg kell jelennem Brüsszelben, aztán délután, meg már Luxemburgban kell lennem, az ottani tanácsülésén. Tehát nem tudok végig itt lenni, de sok sikert kívánok Önöknek, és bízom abban, hogy ez a mai esemény is hozzájárul ehhez a finom hangoláshoz. Bardzo dziękuję profesorze e, Lenart. Nagyon szépen köszönöm Lenart professzornek ezt az előadást. Nagyon-nagyon érdekes volt. Különböző esetekről hallottunk, olyan gyakorlatot ismertetett velünk, amelyet gyakorlatilag megismertünk a hétköznapi életünkből is. És eh, ezek a példák valóban nagyon nehéz pillanatokat ölelnek fel az életeinkből, olyan eseményeket, amelyek nagyon nehézé teszik az európai polgároknak az életét. Ezen ítélkezési gyakorlatoknak a révén láttuk azt a jó szándékot, amely megnyilvánul az ilyenfajta fellépésekben. Nagyon szépen köszönjük az ön tevékenységét, és többek között itt az Európai Parlamentben való fellépéseit. Jó magam, a Brüsszel egyel kapcsolatosan jelentés készítő voltam, és hát hatalmas feladatról volt szó, két éven keresztül folytak a munkálatok hagy húzzam alá azt is, mennyire kiváló az együttműködés az elnökségükkel, illetve az elnökséggel, az Európai Tanácsnak az elnökségével, illetve a bizottsággal való együttműködés lehetővé teszi azt, hogy egy kiváló végeredménnyel szolgáljunk, legalábbis véleményem szerint, és így módon úgy vélem, hogy elő tudtuk segíteni a ítélkezési gyakorlatot az Európai Bizottságban és a végrehajtás is az Európai Unióban. Nos pedig megadnám a szót Alan Shatternek, a következő hozzászólónknak, aki az ír köztársaság igazságügy és esélyegyenlőségi minisztere, és aki most felvázolja a számunkra azt, hogy milyen úti tervet képzel el az irányosság a következő fél évre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindjárt szeretném elmondani, hogy különösen nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma külön szeretnék elismeréssel szólni a Júri Szakbizottság kiváló munkájáról a polgári igazságszolgáltatás terén, és fejet hajtani az együttműködés szelleme előtt, amely folyamatosan jellemzi a bizottság munkáját ezen a területen. Különösen nagy megtiszteltetés volt most a bíróság alelnökének szavait meghallgatnom érdekes egybeesés, hogy Írország adja az elnökséget, és a konferencián is részt vehetek. Egyébként jogászként is dolgozom, de természetesen most a politikai munka foglal le különösen a nemzetközi magánjoggal és a családjoggal foglalkozom egyébként. A mai napirendjük nagyon érdekes témákat tartalmaz olyan területeken, a körülbelül 30 évig dolgoztam, olyan területeken, ahol az ír igazságügyminisztérium új reformokat vezet be jelenleg, tehát a nemzetközi magányok területén természetesen közös érdekünk, hogy minden problémát egységesen kezeljünk az Európai Unióban, az EU állampolgárok érdekében. Sajnos nem lehetek önökkel ma délután, de különösen érdekes előadások hangzanak majd el, különösen érdekelne a béranyasság összehasonlító tanulmánya az EU különböző tagállamaira vonatkozóan, hogyha ennek anyagát megküldenék nekem, mert az Írköztársaságban a e, gyermekek jogállása, e, személyi állapota és a e, családjog terén nagyon fontos előkészítő munka zajlik. Én magam is végeztem a nyáron egy összehasonlító tanulmányt a világ különböző államait illetően a béranyasággal kapcsolatban. Ma az ír elnökség néhány prioritásáról számolnék be önöknek. Tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan prioritások, ahol együttműködés alapján a Júre szakbizottsággal és a Libe szakbizottsággal eredményeket tudunk elérni, és egész sor olyan ügy van, amely különösen fontos Írország az én kormányom számára az elnökség alatt különösen nagy jelentőséget tulajdonítok majd ezeknek. A reggelinél beszélgettem az egyik kollégámmal, aki elmondta, hogy négy területet örökölt meg. Nos, én 51 területet örököltem meg a korábbi tanácstól, a korábbi elnökségtől. Szeretném elmondani önöknek, hogy az ír elnökség alatt különös prioritást szeretnénk biztosítani azoknak az intézkedéseknek, amelyek leginkább előmozdítják a növekedés és a munkahelyteremtést, de nem kizárólag ezekkel fogunk azért foglalkozni az előadáson természetesen a polgárjogra összpontosít, de egy sor fontos intézkedést kell hozni a belügyek és a bevándorlás területén is, amelyek a gazdasági talprálást és növekedést lehetővé teszik. Például a bűnnezésből származó jövedelmek lefoglalása, elkobzása, ilyen intézkedés, illetve az unió pénzügyi intézkedés érdekeinek megóvása fontos, a törvényes gazdasági tevékenység ösztönzése, nagyon fontos az EU bevándorlási politikájának továbbfejlesztése, hogy megvédjük a határainkat, és megkönnyítsük ugyanakkor a törvényes bevándorlást, hogy a munkaerőhiányt enyíthessük a vállalatokon belüli áthelyezésekre, illetve idén jellegű munkákra vonatkozó szabályozásokkal is sokat foglalkozunk majd az vezér elnökség alatt emberi módon kell a bevándorlást szabályozni, az európai állampolgárok javát szolgálva, és az bírósági alelnök úr bevezető előadásában nagyon érdekes ítéletekről beszélt. Az Ambránó ügy nem sokkal azután zárult le, hogy igazságügyminiszter lettem, és egy nagyon észszerű ítélet született az Obránó ügyben így ezer különböző kereset oldódott meg olyan emberek esetében, akik Írországban kívántak letelepedni hasonló feltételekkel, mint Ruiz Zambrano. Ez a, ez a kialakult ítélkezési gyakorlat segítséget jelentett tehát. Hogyha az EU gazdaságát tekintjük, azt látjuk, hogy 500 millióan élnek az Európai Unióban, és nyilvánvaló, hogy most már a növekedés újra beindult. Nagyon font fontos, hogy a belső piac a globális import és export 20%-át teszi ki. Nagyon jelentős, tehát az EU gazdasága, ez lehetőséget és kihívást is jelent egyszerre és az elnökségünk alatt a polgári jog területén különösen azokra az intézkedésekre összpontosultunk majd, amelyek a növekedést, a munkahelyteremtést szolgálják. Az egyik fő prioritásunk az a javaslat, hogy jöjjön létre egy európai számlazárolási végzés, és tíz tanácsi munkanapot szánunk ennek a megtárgyalására. Nagyon fontos, hogy elismerjük azt, felismerjük, értjük azt, hogy a cégek számára nehézséget jelent a határon túlnyúló kintlevőségek behajtása, a javasolt számlazárulási végzés a kockázatokat hivatott csökkenteni amikor egy másik tagállamban egy adós nem fizeti ki a tartozását az ilyen határon túlnyúló adósságok behatását kívánjuk tehát előmozdítani a javasolt rendelet egy új európai eljárást vezetne be, ami lehetővé teszi a hitelező számára, hogy megakadályozza, hogy az adós elvigye a vagyonát, a pénzét más EU máshova az EU-ban működő bankszámlájáról. Megkönnyítendő tehát a kintlevőségek behajtását, különösen az állampolgárok, vállalkozások, KKV-k számára Biztonságosabb üzleti környezet jöhet így létre, és a jelenlegi gazdasági körülmények között a tagállamok számára igencsak időszerű ez a könnyítés a polgári igazságszolgáltatás területén létező eszközök terén is hiány tölt be ez a javaslat, hiszen a nemrégen átalakított Brüsszel egyes egyezmény az ítéletek végrehajtását veszik lehetővé, ez is nagyon fontos. Ami a rendelet tartalmát illeti, megfelelően védeni kívánjuk az adóst, miközben gondoskodunk róla, hogy ne legyen ennyire bonyolult, szinte riasztóan bonyolult a hitelezők számára a kintlevőségek behajtása. Konstruktív együttműködésre számítunk a júri szakbizottság részéről. Természetesen a, az üzleti tevékenység mindig hordoz kockázatokat az egységes piacon, nagyon fontos, ami a határon túlnyúló fizetésképtelenséget illeti, hogy a lehető legjobb eljárás működjön. Fontos ez a cégek, tisztességes vállalkozók esetében, illetve a jelzálogból eredő teher sem szabad, hogy agyonnyomja az állampolgárokat, a cégeket, kereskedőket. A bizottság 2012. december 12-én javaslatot tett egy új uh, fizetésképtelenségi rendeletre, ami a 2000-es rendeletet módosítja. Nagyon örülünk, ugyanis Írországban alapvető átalakítás zajlik a fizetésképtelenség szabályozása terén, és a magánsz személyek számára egyfajta magáncsődöt teszünk lehetővé, és bíróságon kívüli adósság rendezési lehetőségeket alakítottunk ki egyfajta személyi csőd jog tanácsos segítségével válik tehát lehetővé. fontos, hogy ne csak a csőd eljárás legyen alkalmazható, És újdonság, hogy az adós fő érdekeltségi helyének meghatározása is megjelenik az új szabályban. újfajta mechanizmusok jönnek tehát létre, mint a bírósági eljárás megelőző fizetésképtelenség, vagy a hibrid eljárás attól függően, hogy milyen területről van szó a jelenlegi fizetésképtelenségi rendelet viszonylag hatékonyan működik, ugyanakkor a bizottság felismerte, hogy korszerűsíteni kell azt, hogy az előbb már említettem, az adós fő érdekeltségi helye új fogalomként jelenik meg, bocsánat, nem csőd jellegű mechanizmusok létrejöttek. A határon túlnyúló fizetésképességi eljárás korszerűsítése szintén hozzájárul majd a gazdasági növekedéshez, ezért a polgári igazságszolgáltatási ágendánk középpontjában áll, erősíti az egységes piacot. Mindenképpen szükségszerű, hogy reagáljunk a komoly eladósodási problémára, amivel a vállalataink és állampolgáraink szemben találják magunkat. A határon túlnyúló fizetésképtelenségi eljárások terén nagy kihívás, hogy ahol csak lehet a végelszámolási megközelítéstől elmozduljunk a kisegítési, illetve át struktúrálási irányba, ugyanakkor egyensúlyt kell találni a legitim jogok, így a hitelezők várakozásai irányában. A magánszemélyek, a cégek ö, csőd helyzet esetében nem feltétlenül kell a végelszámolást, a végrehajtást elrendelni. Az új fizetésképtelenségi eljárás együttműködés feltételez majd a tagállamok, a parlament és a bizottság között, és hát tudom, hogy Írország az hasonlóan sok tagállam most korszerűsítette a belső fizetésképtelenségi szabályozását, vagy éppen most dolgozik ezen. Szeretném azt is elmondani, hogy az informális bel- igazságügyi, bel- bel- és igazságügyi tanácsülésen Dublinban a múlt héten a miniszterek egy érdekes bevezető vitát tartottak már a bizottság javaslatáról, a fizetésképtelenségi rendeletre vonatkozóan, és a reagálásuk általában pozitív volt, az EU fizetésképtelenségi rendeletével az ír elnökség hat tanácsi munkanapon fog foglalkozni, bízunk benne, hogy előre tudunk lépni. A határon túlnyúló kereskedelem kereteinek megerősítése is a gazdasági tevékenységet és a üzleti bizalmat hivatott erősíteni az adásvételi jog nagyon eltér az EU tagállamok között, és ez elriaszthatja a fogyasztókat a vásárlástól, illetve a kereskedőket az értékesítéstől a határon túlnyúló módon. A bizottság új javaslata egy közös európai opcionális adásvételi rendszerre lehetővé teszi majd, hogy a határon túlnyúló tranzakciók esetében Um, uh, opcionális uh, uh, hát, új mechanizmust válasszanak. Amikor a felek ezt választják, akkor nem az egyikük nemzeti joga fog már érvényesülni cégek és fogyasztók, illetve cégek és cégek közötti tranzakciókra egyaránt vonatkozik ez. Ez egy jelentős kontribúció a belső piaci kereskedelem eh, javításához, az ír elnökség hat napot tervez erre a tanács munkacsoporti szintjén így cikkenként fogjuk végigolvasni együtt a szöveg tervezetet. Lassan haladt ez a munka, mert nagyon eltérnek a nézetek. A jelenleg folyó tárgyalás alapján úgy érzem, hogy talán lehetőség lesz a kompromisszumra, ami egységes megközelítést hoz majd a tanács és a parlament között. Annélkül, hogy eh, fölösleges késedelem eh, fordulna elő. Eh, úgy gondolom, hogy lehetőség van arra, hogy az online, digitális területen szülessen csak meg a megállapodás, ez is fontos lenne a határon túlnyúló kereskedelem összefüggéseiben tudjuk, hogy a KKV-k számára nagyon fontos növekedési potenciált jelent a határon túlnyúló tevékenység. Nagyon sok terméket a weben értékesítenek, fontos, hogy az európai állampolgárok jól lássák, hogy milyen védelem illeti meg őket az online tranzakciók esetében. Tehát én tényleg bízom benne, hogy az írelnökség alatt valós előrelépés történik majd ezen intézkedés terén. Tudom, hogy eltérnek a nézetek, tudom, hogy legalább az online tranzakciókra be kellene vezetni ezt az új szabályozást az Európai Unió kereskedelmében. Végül már tudom, hogy a Júri Szakbizottság nem feltétlenül foglalkozik az adatvédelemmel, mégis szánnék egy pár mondatot a javasolt adatvédelmi eh, rendeletre, ami eh, fontos frissítést jelent az adatvédelmi szabályozásban. A javasolt rendelet eh, javítja az állampolgárok betekintését a saját adatai kezelésébe, és így növeli a digitális gazdaságba vetett bizalmukat, ez az innovációt, a gazdasági tevékenységet, a munkahelyteremtést előmozdítaná, a rendelet harmonizáltabb és kacsosítottabb alkalmazást javasol az EU szerte használt adatvédelmi normák terén az európai internetes gazdaság az egységes piacon 5%-át érheti el a GDP-nek az elkövetkező években, és 4 millió munkahelyet teremthet, úgyhogy nagyon fontos ez a digitális ágenda. Végül pedig a javasolt rendelet egy egyre globalizáltabb adatátviteli környezetben vonzóbbá teszi az EU-t a cégek és a befektetők számára. Ezen intézkedésnél az előrelépés a vállalkozási tevékenységet segíteni, úgyhogy az adatvédelmi csomag szintén prioritása az ír elnökségnek. Már zajlanak a munkacsoporti szinten az ülések, a tárgyalások, és 15 munkacsoporti napot terveztünk be az elnökség alatt erre a témára nagyon szignifikáns, nagyon jelentős lenne az előrelépés itt. a zárnám, hogy az ír elnökség több javaslata foglalkozik még, amely szerepel az önök mai napirendjén, a polgári területen, a az állampolgárok védelmére vonatkozó határozattal, védelmi határozattal foglalkoznék, családon belüli erőszak, hogyha az egyik tagállamban e, történik, és ott védelmi határozatot adnak ki, akkor hogyha e, akár csak e, szabadságra utazik egy másik tagállamba a védett személy, az erőszakos élettársa, házastársa ellen ott is védeni kell őt, hogy ne terrorizálhassák nagyon optimista vagyok, hogy sikerül majd ezt az intézkedést, ezt a javaslatot is sikerre vinni. Sok évig családjogi ügyvéd voltam, az itt ítéletek elismerése a házastársi eh, vagyonjog terén, illetve a bejegyzett élestársi közösségek vagyonjogi következményeit tekintve is fontos eh, nyilván meg kell határozni, hogy milyen vagyonra vonatkozik ez, például a nyugdíj alapban kezelt pénzekre vonatkozik-e, vagy csak a fizikai vagyonra, eh, az élettársi, bejegyzett élettársi közösségek kérdése mentén is megosztottak a nézetek, hogy hogyan lehet együtt kezelni, hatékonyan kezelni az élettárs és házastársi kapcsolatokat. Elkötelezettek vagyunk, hogy itt is eredményt érjünk el. Azzal zárnám, elnök úr, hogy az ír elnökségnek igen igényes és teljes napirendje van a polgári igazságszolgáltatás terén. Megpróbálunk mindent a gazdasági talpraállítás, növekedés és mindenek előtt munkahelyteremtés fejlesztés szolgálatába állítani. Vitathatatlan, hogy a polgári igazságügyi intézkedések javítják a belső piac működését, így hozzájárulnak az elgazdasági növekedéséhez. Az ír elnökség azzal a célral kíván fellépni, hogy pozitív kontribúcióval éljen az EU gazdaságához fontosak a szociális intézkedések is a e, polgári jog területén. Azzal zárnám, hogy teljesen tisztában vagyok vele, hogy az a munka, amit végzünk, és amit önök is végeznek, közvetlenül kihat az Európai Unió sok millió állampolgárának életére, és e, nagy várakozásokkal tekintek az elé, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban konstruktív e, együttműködést folytathassunk, és e, június végére komoly eredményeket tudjon elérni a parlament Európa érdekében, ami segítségünkkel. Köszönöm szépen! E, Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül érdekes és jelentős prezentációt, amely megjelölte az ír elnökség prioritásait nagyon eredményes munkálatokat kívánunk az önöknek, és egy konstruktív szellemmel mindezt mi állunk az önök rendelkezésre, mint mármikor máskor is, és nyilvánvalóan nagyon hasznos lesz a következő hónapokban a közöttünk folytatandó eszmecsere. Köszönöm szépen, most pedig, hölgyeim és uraim, következzék a következő nagy fejezete az ülésünknek. Három részt fogunk szentelni, három szekciót a különböző témáknak. Az első részben pedig egy általános részt vezetünk fel, amelynek a keretében a nemzetközi magánjogot fogjuk megvilágítani több szempontból, mint hogy kicsit késésben vagyunk, ha megengedik, akkor innentől kezdve nagyon figyelek arra, hogy mindenki betartsa nagyon szigorúan az idő keretét, mindezt azért, hogy legyen, jusson még idő az eszmecserékre is, a vitára is. Az Európai Parlament júri szakbizottságának a keretében, jó magam, mint jelentéstevő, megtettem azt, hogy közvetlenül figyeljem az alakulását a nemzetközi magányoknak. Ugye volt a Róma 3-as rendeletnek a tervezete, amely kapcsolatos azzal, hogy hogyan is alakuljanak a vállások kezelései, feltéve, hogy több nemzetiség érintett az adott házasságban. Ez egy nagyon izgalmas tevékenység volt, és nagyon sok mindent mozgósított. Első ízben történt az, máskülönben, hogy megerősített együttműködésben dolgoztunk. 12 tagállam döntött ugyanis úgy, hogy megerősítik az együttműködésben a jog ezen szakterületén. Miről is van szó? Arról, hogy olyan házastársak azok válnak el egymástól, akik különböző állampolgárságúak. Nagyon jól mutatta ez az eset, hogy milyen léptékű a fellépés, vagy milyen léptékű lehet az Európai Uniós fellépés olyan kérdésekben, amelyek ö, lehetővé teszik az európai polgárok számára, hogy éljenek a szabad mozgási jogukkal az európai térségben, akár munkahelyet választanak, változtatnak, akár pedig más állandó tartózkodási helyet alakítanak ki maguk számára, ezek a kérdések mind-mind felmerülnek a számukra, és az a kérdés került még Gócsó alá, hogy a különböző jogrendetnek az összhangját hogyan lehet biztosítani. Hatalmas munkálatról volt szó, és ezt akkor éreztük különösen, amikor a Brüsszel egyes jogi aktussal foglalkoztunk. Erről már szó esett, Lenárc professzor már kitért erre, most én ezt nem taglalnám, de azt viszont jelezném, hogy nagyon hosszú és nagyon nehéz munka volt, amelyet végeztünk, de mégis sikeresen tudtuk azt hiszem elvégezni, mert biztosítjuk ezen eredmények révén, hogy jobban hozzáférjenek a igazságszolgáltatás eszközehíz, mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek, illetve a különböző alkalmazottjai a vállalkozásoknak. Aztán ugyan ilyen dolgokat tudok elmondani az örökösödéssel kapcsolatosan. Ezen a területen is sikerült kiiktatnunk egy sor hiányosságot, és megszüntetnünk olyan jogi hiányosságokat és pénzügyi hiányosságokat, amelyek korábban nagyon megterhelték ezt a témakört, és amelyek ártalmasak voltak az európai polgárok számára. Ugye nehéz pillanatokat élnek meg az emberek, akkor, amikor az örökösödésekkel vagy foglalkoznak, mint hogy halálesetek eredményeként jutnak el ide. Foglalkoztunk kereskedelmi kérdésekkel is azt látjuk, hogy az európai polgárok egyre inkább mobilisek, ezáltal sokkal több lehetőséghez jutnak hozzá, miközben egyre több kihívással is szembesülnek. Minél nagyobb a gazdasági integráció és a politikai integráció is, annál inkább érezteti a hatását feladata az integráció jogi aspektusa. És ez a jogi integráció teheti lehetővé azt, hogy jobban eleget tegyünk az állampolgárok és a vállalkozások elvárásainak, mint hogy olyan tépáról van szó, amely tekintetében nagyon sokszor a nemzeti jogrendek elkülönbözően működtek ez indáig. Arra is kitérnék, hogy a bírósági határozatok, a különböző kozi, közi okiratok is ki kell, hogy vívják a nagyobb bizalmat a különböző jogrendek között. Mindez nem csak a mobilitással kapcsolatos természetesen, hanem más dolgokkal is, nevezetesen az egy tanulmányok is, az egyetemi képzésekkel, és ezeknek a keretében, mint az egyetemi képzéseknek a keretében a diákok már a tanulmányok során találkoznak a különböző jogi megoldásokkal, az Európai Uniós megoldásokkal. Nos, olyan helyzetet tudunk itt most leírni, amely tehát a mobilitással és az egységes piac alakulásával kapcsolatos. A kérdés most pedig a következő. A Nemzetközi Magányjogi Kódex egy európai szintű nemzetközi kódex megerősíti az európai polgárok jogait. Ha ez így van, akkor erre kell, hogy megtaláljuk a kellő válaszokat, és ezzel fogunk a mai napon is többek között foglalkozni. Megpróbálunk a nemzetközi magányjogi kódex kérdésére válaszokat találni, de halásztás nélkül most hagyja meg a szót Pereszkevi Misu asszonynak, aki a Civil Justice, a polgári jog igazgatóságnak az igazgatója az Európai Bizottságnál. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők! Az Európai Bizottság nevében nagy megtiszteltetés számomra, hogy képviseltem a bizottságot itt az önök meghallgatásán. Ez egy nagyon kényes kérdést érintő vita. 2013-ban ez különösen aktuális lesz, mert a polgár az európai polgár évét éljük most meg. Hogyan tudunk megfelelni a kihívásoknak? Az európai igazságügyi térség már megfogható valóság. A belső piac, a gazdasági és pénzügyi unió megfogható valóság. Az igazságszolgáltatás a polgári ügyekben, a, az állampolgársági ügyekben, a polgári jog általában meg kell, hogy feleljen az új európai modellnek polgároknak utazás, költözés, ideiglenes vagy állandó kivándorlás esetén is érvényesíteni kell tudniuk jogaikat, ha külföldre mennek tanulni, dolgozni, családot alapítani, céget alapítani, vagy ha éppen nyugdíjba mennek. Számos előrelépés történt a polgári jog és a kereskedelmi jog területén, és a nemzetközi magán jog keretei Európán belül is megvalósulnak. Ma már sokkal egyszerűbb ezeket a jogokat érvényesíteni határokon átnyúló helyzetekben, amióta ugye a Brüsszel egy megszületett, ennek ugye Zsefka úr volt az előadója annak idején. Tehát a polgárok szabadon áramlanak, és 2015-től ennek semmilyen korlátja nem lehet a polgároknak egyre erőteljesebb fogyasztói jogaik lesznek az online vásárlás során, és egységes adatvédelmi szabályok érvényesülnek majd. Közös szabályokat alkottunk a polgári felelősség és szerződésjog területén. A gyermekvédelem és a felnőttvédelem körülményei javultak, különösen a tekintetben, hogy például ha a szülők szétválnak, a gyereknek határokon átnyúló módon is joga és lehetősége van mindkét szülővel kapcsolatot tartani, és az garanciák garantálják. Ma a polgári jog az, a polgár életének valamennyi aspektusát lefedi, az örökbefogadás, az öröksödési jog, az anyasági jog területén új javaslatok születtek, az utóbbi területén kettő új, és a az új anyagok tovább fogják egyszerűsíteni a külföldre költöző polgárok életét. Zajlik a munka az európai adásvételi jogról, és ebben Léne és Berlinger kollégák önök részéről komoly szerepet játszanak. 2013 elején az európai polgár évében Reding biztos asszony leszögezte, hogy a polgárok konkrét eredményeket várnak most Európától. Meg akarunk felelni ennek az elvárásnak a polgári jogi területen. A polgári jog területe ugyanis egyik legfontosabb megvalósulási területe ennek az elvárásnak. Az igazságszolgáltatásban azonban további jobbításokra van szükség, és közben segítenünk kell az állandó ö, növekedést is. Az Európai Bizottság hálás a parlamentnek azért, hogy átfogó tanulmányt végzett el a parlament a nemzetközi magányjog európai kereteinek perspektíváiról. A bizottság további eszközöket fog javasolni, hogy a még meglévő joghézagokat kitömködjük, és az akik körébe fogjuk ezeket fölvenni, amennyiben a tanács parlament elfogadja őket. Szeretnénk kiteljesíteni a polgári ügyek területén az egységes európai igazságszolgáltatási térséget, és követni kívánjuk azt az időtervet, amelyet a Stockholmi program ír elő nekünk. Idén, jövőre újabb javaslatokkal fogunk élni ennek érdekében. Ezzel egy időben. A szakmai vitákat, ugyanakkor ne felejtsék el, hogy a kodifikációja, a jogalkotás kezdeményezése feltételezi azt, hogy először politikai vitát folytatunk az, arról, hogy mik is a kérdések, mik is a kihívások, a megoldandó feladatok. Szeretnék önöknek a Justice for Growth, az növekedés szolgáló igazságszolgáltatás programról beszámolni. A csőd ügyekre vonatkozó javaslatunkat a bizottság véglegesítette, benyújtottuk azt a parlamentnek és a tanácsnak december 12-én. Ezt egy közleménnyel doldottuk meg, és ahogy a miniszter úr is jól megfogalmazta ezt, a rendelet még csak az első lépés egy hosszabb jogalkotás sorában. A közleményre építve a bizottság most reflexiós időszakot hirdet, a csőd jog a várakozási jog témájában. Ebben több közmeghallgatást szervezünk ebben az időszakban, és szeretnénk egy új csődkultúrát kialakítani. A nehézségbe kerülő vállalkozások vagy magánszemélyek ö, ö, kell való ö, igazságos bánásmód kiteljesítése érdekében. A bizottság számít az Európai Parlament támogatására, de a nemzeti parlamentek támogatására is ezen jogalkotás kezdeményezések során. az európai Account Preservation Order also... számla megtartási eh, zárolási végzés területén is szeretnénk előrelépni. Várjuk a további javaslatokat, amelyekre a miniszter úr is hivatkozott. Azt reméljük, hogy gyorsan előrelépünk majd a tanács ülésein. A tanács és a parlament gyorsan tud majd egyeztetni szerződések területén is, és még az ír elnökség alatt eredmények születnek. Javítsanak ki, ha tévedek. Ezeknek a határideje az ír elnökség alatt jár le. Reméljük, hogy ezt sikerül tartanunk, és sikerre visszük ezeket az ügyeket. Az elnökségnek sok sikert kívánok ehhez, hogy ezek az új intézkedések megszülessenek, hiszen általuk több jogbiztonsága lesz a polgároknak, a vállalkozásoknak egyaránt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much, <clears throat> Mrs. Michu. The next item discussed. Köszönöm szépen, Michu asszony. A következő előadás a polgári mediációval foglalkozik, és először Allen McCarthy-nak adom meg a szót, a jogi bizottság tagjának. Arlene, tiéd a szó. Köszönöm szépen, és nagy örömmel mutatom be azt a munkát, amit a jogi szakbizottságban végeztünk, illetve amit az egész Európai Parlament támogat és ratifikált. Talán azzal kezdeném, hogy mint politikus és jogalkotó sok kérést kaptam, támogatási kérést a választópolgáraimtól, akik határon túlnyúló vitákba bonyolódtak, gyermekekhez való hozzáférés, tartásdíj, gyermekfelügyeleti ügyek. Ezek valós problémák, amelyek hát hozzánk eljutnak európai parlamenti képviselőkhöz. Tudom az általam ismert ügyek alapján, hogy a bírósághoz fordulás igen költséges, és az én régióm cégei közül 45% azt mondta, hogyha 50 ezer eurónál kevesebb pénzzel tartoznak nekik más tagállamból, akkor nem fordulnának a bírósághoz, mert nem éri meg. Hát eh, amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni, rá kellett jönnünk, hogy a mediáció nagyon hasznos lehet az állampolgárok, magánszemélyek és a vállalkozások számára is. Úgyhogy fontos lenne, hogy a mediáció előnyeit előmozítsuk a nemzeti mediátorok képzését javítani kell, önkéntes kódexeket kell kialakítani, illetve a legjobb gyakorlatokat ki kell cserélni. 70%-ban sikeresek a mediációk, ez 80%-ra növekszik, hogyha önkéntesen választották a felek a, a mediátort, a mediációt, vagyis elkötelezettek az eredmény e, iránt e, e, nagyon csökken a hatékonyság, hogyha nem a mediációt választják időben, költségben is megéri a mediáció, három, négy, ötszáz napot is ö, időbe, és igénybe vesz egy bírósági eljárás, és mondjuk 30 ezer euróba kerül, ötven egy ezer euró volt az átlagos költsége az átlagosan 300 napot igénybevevő bírósági eljárásoknak. Ez jelentősen csökkenthető 80 napra, illetve a költség töredékére. 115 ügyből 100-at egy hét alatt lezártak mediációval, egy sor nemzetközi ügy is volt benne Belgiumban, 3500 ügyben volt mediáció, ugyanakkor 6000 ügyben bírósághoz fordultak. Nagyon fontos, hogy ez az irányelv megszülessen és alkalmazásra kerüljön az egész EU-ban. 2008 áprilisában hagyták jóvá a tanácsi megállapodás alapján. 2006-ban, 2007-ben két sikeres meghallgatást tartottunk, illetve online konzultációt is. Első ízben alkalmaztuk ezt az eszközt a szakbizottság részéről, bárhonnan hozzászólhassanak az EU-ban a témához és a hozzászólások meggyőztek bennünket a szakbizottságnál, hogy időszerű ez az irányelv, pedig korábban sokan a szakbizottságban szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy a mediáció tényleg működhet-e. A mediáció jogi garanciáit erősíteni kell, és akkor igazi hozzáadott értéket jelenthet az az állampolgárok és a vállalkozások számára tájékoztat tájékoztatást kell tartani a felek számára, és hogyha ők úgy gondolják, hogy érdemes a mediációt választani, akkor lehetővé kell ezt tenni számukra fontos, hogy a mediáció eredménye végrehajtható legyen, olyan legyen, mint egy ítélet. Ez egyfajta bírósági jóváhagyást jelent, és így más tagállamok az EU jelenlegi szabályai alapján szintén végre tudják hajtani ezeket a döntéseket. Nagyon fontos a bizalmasság a mediáció során a megszerzett információkat nem lehet az adott fél ellenében felhasználni, hogyha a mediáció nem jár eredménnyel. Fontos tehát a bizalom erősítés, hogy a felek szívesen válasszák a mediációt és alkalmazzák azt nem lehet arra kötelezni senkit, hogy bírósági eljárásban arról tanúvallomást tegyen, ami mediáció során került a tudomására. Fontos, hogy amikor mediációban, mediációba kezdenek a felek, akkor a bírósági eljárást felfüggesszék ilyenkor, és ne számítson távolmaradásnak ez. Így folytatható lesz a bírósági ügy, hogyha a mediáció mégis kudarcot val a szakbizottságban az irányelv alkalmazásáról jelentés készül. Dánia nem vesz részt, az Egyesült Királyság Írország viszont igen az irányelv alkalmazásában részletesen nem fogok beszámolni az irányelv alkalmazásáról, de néhány dolgot kiemelnék mindenképpen az egyes tagállamokban való alkalmazással kapcsolatban. Az 1.2-es cikk azt mondja ki, hogy a határon túlnyúló jogviták esetében is alkalmazandó az irányelv. Ez volt a terv Végül azonban a tanácsban az a megoldás született, a parlament elvesztette ezt a csatát, hogy csak a belső jogvitákra fog vonatkozni. Végül azonban a tagállamok olyan szabályzást hoztak, hogy igazából nem tesznek különbséget. A hetes paragrafus vagy cikk a mediációban résztvevők által elmondottak bizalmasságát védi, Olaszország szabályozása például úgy szól, hogy a mediáció során tett nyilatkozatok nem használhatók fel a bíróság előtt, illetve nem lehet kötelezni a mediációban résztvevőket a tanulvallomás tételére. Mediátorokról van szó alapvetően. Az eljárás során szerzett információk, tehát a bíróság előtt nem használhatók fel az egyes mediációs ülések titkosak, ha csak nem egyeznek bele a felek, hogy azok nyilvánosak legyenek. Németországban is külön védi a törvény a bizalmas információkat. Svédországban viszont úgy tűnik, hogy a bizalmassági rendelkezés alkalmazása máshogy valósult meg, a harmadik cikk az ottani jogszabályban azt mondja, hogy a bizalmasság nem automatikus, hanem a felek megállapodásán múlik. A, a mediációs szervezet, a mediátor és a felek be kell, hogy tartsák a bizalmasságot, viszont a mediátorok tanúként kihallgathatók a bíróság által Na most a mediációs megállapodások végrehajtása terén az a helyzet, hogy a bírósághoz lehet jóváhagyásért szórulni. Például Görögországban a mediátor készít egy jegyzőkönyvet, a felek aláírják, és az elsőfokú bíróság jóváhagyja, így már végrehajtható. Szlovénia esetében egy azonnal végrehajtandó közjegyzői jegyzőkönyv készül. További kérdés számunkra a korlátokat illetően az, hogy a tagállamok különböző módokat alkalmaztak arra, hogy a feleknek ne kelljen egy újabb bírósági eljárásban részt venniük az irányelv szigorú előírásainál tovább mentek a tagállamok, mert abban bíznak, hogy a bíróságok leterhetségét is enyhíti a mediáció. A tagállamok tehát ösztönzik az állampolgárokat a mediáció használatára. Például Bulgária 50%-ot ajánlott föl a bírósági költségből, más tagállamok teljes perköltség megtérítést. Van olyan szabályozás is, mi szerint, és alapvetően a családjogra vonatkozik ez, nem is lehet bíróságeljárást indítani, amíg a mediáció le nem zajlott. Olaszországban a 28-as cikke a 2011 márciusi rendeletnek azt mondja ki, hogy az átlagos 9 éves eljárási időt így csökkenteni lehet majd, és termentesíteni lehet a bíróságokat. 2012-ben, nem régiben egy szóbeli kérdést tettünk fel a szakbizottság részéről a plenárison az Európai Bizottságnak, további előrelépést szeretnénk tenni a mediáció terén, és felgyorsítani a használatát az EU-ban mindenütt. Nagyon időszerű ez, recesszió van, megszorítások vannak, és a tagállamok szeretnének időt és pénzt spórolni de elég frusztráló, bosszantó a helyzet. Egyfelől egyre nagyobb a szakirodalom, ami azt mutatja, hogy még a szerény sikerek esetében is egészen komoly a megtakarítás a medióciónál, ugyanakkor még mindig csalódást okoz, hogy milyen kevés ügyben folyik mediáció az EU-ban. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy próbáljanak ö, ö, nagyobb alkalmazási erényt, ö, arányt ö, elérni. Ö, kiegyensúlyozottabb legyen a helyzet a bírósági és a mediációs járások között a tagállamokban. mert rákérdeztünk a bizottságnál, hogy hogyan próbálják eh, meg ezt az egyensúlyt elérni. Lehetne mondjuk egy minimális százalékos arány, amit előírunk a mediációra, vagy legalább a határon túlnyúló eh, jogviták esetében, és akkor a bizottság beszámolna, hogy sikerült elérni ezt az arányt. Reding biztos asszony jelezte, hogy jövőre kommunikációt tesznek közé a mediáció használatáról, alkalmazásáról. Én személyesen is találkoztam Reding biztos asszonynal, és azt mondta, hogy most gyűjtik az információkat a tagállami alkalmazásra vonatkozóan. Úgyhogy 2016-ban születik majd egy Európai Bizottsági jelentést, jelentés a nemzeti tagállami beszámolók alapján, amelyeket a bizottság írt elő Bízunk benne itt a parlamentben és a szakbizottságban, hogy a mediáció rugalmas, gyors és költséghatékony módja jogviták feloldásának, és nagyobb felelősséget is tesz a felek vállára. Különösen nagyon előnyös a gyerekeket érintő családjogi jogvitákban, hiszen lerövidíti az eljárás a hosszát, és csökkenti így a stresszt, a szorongást, ami a gyerekeket éri. Sajnálom, hogy el kell rohannom egy másik brüsszeli találkozóra. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen McCarthy asszonynak ezt a nagyon izgalmas okfejtést. McCarthy asszony a szakbizottságunk szakértője a közvetítési ügyekben, és ezért mondta el ő ezt a témát. Mielőtt folytatjuk meghallgatást, felhívom a figyelmüket, hogy az előadások után lesz egy kérdés-válasz felett szekció. Kérem, adják le előre felszólalási szándékukat itt a titkárságnak jelentkezéssel, hogy lássuk hányan jelentkeznek majd szóra. Most Stefan Prayer úrnak adom meg a szót, aki a közvetítő közjegyzők társaságának a tagja, Bécsből jött hozzánk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először kérdést szeretnék az intézni kinek van önök közül közvetítői képzése? Kivégzett közvetítői tanfolyamot. Lenne még egy kérdésem. Kinek van tapasztalata a közvetítéssel olyan értelemben, hogy már részt vett esetleg közvetítésben, kinek van pozitív tapasztalata róla? Előadásom témája az, hogy miért nem alkalmazzák gyakrabban alternatív vitarendezésként a közvetítést. Ez a kérdés persze magában foglalja azt, vagy implikálja azt, hogy a közvetítés valami jó dolog. Szerintem az. És ebből a másik kérdésem fakad, mi lenne, mi lenne másképpen a jó gyakorlatban, hogyha kiterjedtebben használnánk a közvetítést? miből látszana, hogy a közvetítés hasznos, eredményes? Nézzük a pénz kérdést. A pénz mindig kérdés. Támogatja -e valaki a közvetítést, és élnek-e vele? Bünteti-e valaki a közvetítést? Mert ha igen, akkor valószínűleg nem sokan fogják igénybe venni az közvetítési eredményeket írásba kell foglalni osztrák jog alapján. A, a közvetítés alapján meghozott megállapodás írásban ö, ö, foglalandó, és a vitatott érték egy százalékába kerül maga a közvetítés. Ha jogbiztonságot akarunk, akkor ez a magas százalék arány nagyon ellenében hat a közvetítés igénybevételének. Más országokban nem tudom, mi a gyakorlat, de nálunk ez nagyon magas, ez a közvetítői díj, ezt szerintem el kéne törölni. Állítólag költséghatékony a közvetítés. Szerintem is az, de azért ne értékeljük ezt az aspektust túl. Mert gyakorlatilag minden mellett lehet érvelni ö, költséghatékonysággal a közvetítés legyen előnyös, de ne ingyenes. Miben áll az előnye a közvetítésnek? Az, hogy a felek maguk emberi módon rendezik a vitáikat nehéz helyzetben, és ezáltal életminőségük javul. Az életminőség javítása pénzben nehezen kifejezhető érték, de aki már részt vett bírósági eljárásban és közvetítés eljárásban, akkor tudja, hogy mit takarít meg a közvetítéssel magának. A közvetítés és a jogászok közötti viszony. Ugye közvetítők azt mondják, hogy ők költséget takarítanak meg, viszont így a jogászok állítólagosan nagyon drága tevékenység és spórolja tórolják meg a felek. A jogászok nyilván nem szívesen hallják ezt az érvelést, ez érthető. Ők azzal érvelnek, hogy sok közvetítő vagy magát közvetítőnek hívó személy nem is rendelkezik közvetítői képesítéssel, és nem eléggé kompetens jogi szempontból. Ezt az érvelést is el lehet fogadni. Mi van a közjegyzőkkel? Én magam is az vagyok. A közvetítők azt hiszik magukról, hogy ők született közvetítők. Akkor gondolják a közvetítők ezt így, hogyha nem foglalkoztak még eleget közvetítéssel. A közvetítés nehéz, bonyolult feladat, nem adja magát, nem képesített rá automatikusan még egy közjegyző sem. Ausztriában például örökösödési viták esetén a közjegyzőket kötelezik arra, hogy végezzen közvetítői tevékenységet, még mielőtt a felek bírósághoz fordulnának, próbálja megegyezést elérni. Hogyan sikerülhet ez, hogyha a közvetítő nem eléggé felkészült? Én azt szeretném, hogyha azok a személyek, akik ugye vitarendezéssel foglalkoznak, azok minimál képzést kapnának, és képesítve végezhetnék ezt a tevékenységet. A reklámtól eltekintve, hogy jutnak a felek közvetítőhöz? Ma már a bíróság is hivatkozhat rájuk. Ausztriában van egy kísérleti projekt, amelyben a bíróság nem csak információt ad a közvetítőkre vonatkozóan, hanem ö, kötelezheti is a feleket közvetítő igénybevételére. Ugyanakkor a közvetítő szakma még nem védett szakma, ma még mindenki hívhatja magát közvetítőnek, semmilyen követelménynek nem kell megfelelni hozzá. Ez sajnálatos és gond. A közvetítői szakma önálló szakma kell, hogy legyen, létre kéne hozni azt, és kellő biztosításokkal kibélelni annak a munkáját, aki ezt hivatásszerűen és persze kompetensen végzi. A fő probléma itt abban áll, hogy a sikeres közvetítés ehhez szükséges kompetenciákat a többsége a közvetítőknek ma még nem mutatja föl. Az önkéntesség a felek részéről meg kell, hogy maradjon, de a jogász részéről nem lehet önkéntes ez a tevékenység. Ez egy bizalmi tevékenység, nagyon sokrétű kompetenciát feltételez. Ezeket a kompetenciákat a jogász megszerezheti, de nem rendelkezik velük automatikusan. Ha a diákok már fiatal korukban találkoznak etikai problémákkal és kommunikációt tanulnak, akkor ez jó ugródeszka lehet, de még nem felkészítés a közvetítésre. Korán kellene elkezdeni a közvetítői szakma megalapozását az iskolában. Azt hiszem, jó néhány problémát felvetettem idéznék most a közvetítői törvényből, amely tavaly lépett hatályba Németországban, egy mondatot, amely szerintem üzenetként is meg, ö, felfogható. A közvetítés a konkrét jogvitában arra szolgál, hogy a felek a jövőben megtanulják elkerülni jobb kommunikációval például a konfliktust és maguk is meg tudjanak birkózni a problémával, és ne vigyék túl hamar bíróságra vitájukat. Ha a közvetítés működik, jól működik, a társadalomba integráltan működik, és ez kompetens, erre felkészült emberek folytatják, akkor az össztársadalmi érdeket szolgál, és hosszú távon önmaga is, maga a közvetítés is képes lesz majd megoldani a problémákat, sőt maguk a polgárok is, és a közvetítésről is le lehet majd akkor mondani. Köszönöm. Bardzo dziękuję panie doktorze. E, wracamy, proszę państwa, do... Nagyon szépen köszönöm. Most pedig térjünk vissza a napi rendünkhöz, abban a formában, ahogy azt előzetesen rögzítettük, és ez a kis változás abból adódott a sorrendben, hogy Meketi asszonynak egyéb kötelezettséget kell teljesítenie, remélem megbocsátják nekünk ezt a kis változtatást, változtatást a sorrendben. Most pedig adjuk meg a szót Xandra Gramer asszonynak, aki a nemzetközi magánjog kérdéseivel foglalkozik, mégpedig az Erasmus Egyetemen Rotterdamban. Kramer asszony, kérem, mutassa benne számunkra azt, hogy milyen fajta hiányosságok vannak a nemzetközi jog területén. Öni a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy itt tartsak előadást, miután készítettem egy tanulmányt decemberben. Ma angolul fogok beszélni, nem hollandul, mint amikor bemutattam a tanulmányt. Én nagyon örülök neki, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a fontos területtel, ami a nemzetközi magánjog, és nagyon erőteljes kvalitatív inputot is biztosított a parlament. Az ír elnökség is elmagyarázta, hogy milyen munka folyik, az Európai Bizottság is részt vesz a munkánkban, jó irányba haladunk a nemzetközi magányjog akkor merül fel, amikor egy jogi kapcsolatnak határon túlnyúló aspektusa van hagyományosan nemzeti jogban szamályozták a nemzeti jogalkotók ezt a területet, illetve bizonyos mértékig nemzetközi egyezmények, így például a hágai nemzetközi jogi konferencia megállapodásai az 1997-es Amsterdami szerződés óta azonban az EU is részt vesz ebben a munkában, és nagyon kiterjedt nemzetközi magányjogi szabályok szabályozási keret jött létre. Ez azonban még nem teljes, és ezzel foglalkozott az én tanulmányom is meg kell vizsgálni a tanulmányom szerint, hogy melyek a hiányosságai a jelenlegi EU kereteknek, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet egy átfogóbb keretet kialakítani, illetve adott esetben egy igazi európai nemzetközi magánjogi kódexet létrehozni. Három hagyományos nemzetközi magányogi kérdésre szeretném leszűkíteni az előadásomat. Nemzetközi joghatóság, alkalmazandó jog, illetve elismerés és végrehajtás. Nyilván egy nagyon sok más terület is érdekes lenne még, de hát nem lesz időm többről beszélni. Az EU nemzetközi magánjogi szabályai fontos eszközt jelentenek a nemzetközi piac működése szempontjából a nemzetközi magánjogi szabályok nagyobb átláthatóságot tesznek lehetővé a határon túlnyúló tranzakciók esetében a cégek és a fogyasztók számára legyen szó hagyományos vagy online tranzakciókról. Ezek a szabályok fontosak az EU állampolgárság szempontjából. Az EU állampolgárság csak akkor valósulhat meg, hogyha a diszkrimináció tilalma mindenütt érvényesül, és azonos bánásmód érvényesül az egyes tagállamokban. Természetesen a koherens keretek a bíróságok és a jogászok számára is fontosak, akik alkalmazzák a jogot. Pillanatnyilag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke igen széles körű illetékességet ad az EU-nak az érdemi eh, nemzetközi magánjog eh, terén. Eh, van azonban egy de, ami a családjogot illeti, itt egyhangúságra van szükség. Pillanatnyilag 13 rendelet tartozik az igazságügyi együttműködés területéhez, két irányelv és több eh, javaslaton folyik még a munka. Beszéltek is ezekről ma már. A nemzetközi magánjog tehát egy sor rendeletben eh, és irányelvben szétszórtan, feldaraboltan érvényesül. A jelenlegi E, kereteknek nagyon méreható gyakorlati e, kihatásuk van, e, mégis vannak hiányosságok nem mindig koherens keretet jelent ezeknek a különálló jogszabályoknak az összessége. Fel kell mérni, hogy melyek a hiányosságok. Úgy tettük ezt meg, hogy megvizsgáltuk a különböző hatályos rendeleteket, megnéztük, hogy mi az alkalmazási területük, ezt követően pedig szisztematikusan elemeztük a nemzetközi magájogot, nemzeti kézikönyvek, illetve nemzeti nemzetközi magájogi aktusokat, hogy mi szerepel azokban szisztematikus, rendszerszerű hiányosságok vannak, hiányzó szabályozása a több területen. Melyek ezek a hiányosságok? Nos, a nem családjogi területen azt találtuk, hogy a tulajdonjog terén szinte semmilyen szabályozás nem létezik az irányelvekben, a trösztök, az ügynökségek működését tekintve, illetve a vállalatok terén is, illetve a az eljárás terén a választott bíráskodás, illetve a kollektív jogorvoslat nem szabályozott. Na most, ami a családi jogot illeti, itt több a hiányosság. Alapvetően a házasságkötés, a bejegyzett élettársi közösség, a névhasználat, az örökbefogadás, a szülőgyermek jogviszony, a felnőttek védelme, illetve a természetes személyek személyállapota és cselekvőképessége. A hármas szabály nem minden EU tagállamra vonatkozik, ugyanis megerősített együttműködésben csak a tagállamok mint egy fele vesz részt és alkalmazza ezt. Nézzük azt a gondolatot, szerint egy igazi európai nemzetközi magánjogi kódexre lenne szükség. Nos, ennek egyértelmű előnye az lenne, hogy egységes, egyetlen eszközzel, rendszerszerű megközelítéssel rendelkeznénk a különböző tárgyakra vonatkozó paragrafusokkal. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy más tagállamokban működő kapcsolattartók visszajelzései alapján nem mindenki érti ugyanazt a jogon. Például az Egyesült Királyságban a common law működik, a kódex kifejezés, a törvénykönyv kifejezés nem igazán tetszik nekik. Uh, meg kell beszélnünk, hogy mit is értünk Holdexen. Lehet, hogy egyszerűen keretnek, vagy roadmapnek, úti tervnek kellene pillanatnyilag elnevezni. Aztán azt is tapasztaltuk, hogy nem minden tagállam pártolja nagyon a kereteknek a további tágítását, úgyhogy óvatosan, elővigyázatosan kell a lépéseket meghozni az általános koncepciók is hiányoznak, például a mindent felülíró kötelező szabályok terén, aztán a külföldi jog alkalmazása terén nem mindig ugyanaz a megközelítésünk. És hát említettem a tartalmi hiányosságokat. több területen azonos nemű párok házassága, béranyasság, gyermekek örökbefogadása, bejegyzett életási közösségek, tagállamoknak ezen a, a területeken lehetnek már tartalmi hatályos jogszabályai, erre is oda kell figyelni, ez egy kényes kérdés, mindenképpen akadályát képezheti a nemzetközi magánjogi kódexnek. Hogyan tudunk tovább lépni? A szakértői csoportban megvitattuk, hogy rövid és középtávon mit kell tenni. Mindenek előtt a hiányosságokat kell felszámolni, és prioritást kell biztosítani a nem családi jognak, mert ez reálisabb, különösen a vállalkozások és a tulajdonjog szabályozásának, és aztán ezt követően folytathatjuk a családjoggal, megvizsgáljuk az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát, ma reggel volt erről szó, névhasználat, örökbefogadás, házasságkötés, bejegyzett élettársi közösségek, ezek erősen kihatnak a személyek szabad mozgására az Európai Unióban. Hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy együttműködjön az EU a hágai nemzetközi jogi konferenciával. Ez a párbeszéd továbbra is nagyon fontos marad. Hogyan lehet rövid és középtávon a hiányosságokat felszámolni? Úgy, hogy külön-külön jogszabályokat hozunk, nem pedig egyszerre szabályozunk együtt mindent. Hosszú távon pedig egy átfogó keretet lehetne létrehozni amikor már a hiányosságokat a konkrét területeken felszámoltuk, a általános koncepciók kialakultak, elfogadásra kerültek, akkor elképzelhető, hogy egyetlen jogi aktus, talán egy igazi kódex jöhet létre. Köszönöm szépen a figyelmüket! Bardzo dziękuję pani profesor Kramer za to interesujące. Nagyon szépen köszönöm professzor asszonynak, Kramer professzor asszonynak ezt a nagyon izgalmas előadást, és folytassuk a programunkat, hallgassuk meg a következő előadót, Nick Bozelt urat, remélem, hogy jól ejtem ki a nevét, ő az ICF GGHK cégtől jött, és arról fog beszélni a számunkra, hogy a nemzetközi magányog, amennyiben európai kódexben szerepel, milyen haszonnal jár. Good morning, everyone. Köszönöm elnök úr a szót. Nick Pözetnek hívnak, és hogy milyen alapon is vagyok itt. Azért vagyok itt, mert az Európai Bizottság számára több tanulmányt írtam másokkal közösen arról, hogy családjogi kérdésekben mit lehetne megtakarítani jobb szabályozással a polgároknak. Az, az Európai Parlamentben ezért most arról szeretnék beszélni, hogy ha nincs európai zállás, akkor ez mibe kerül nekünk? Mibe kerül a társadalomnak, az egyéneknek, a cégeknek? A szabályozás egységessége vagy hiánya nemzetközi jogi vitákban. Tudatában vagyok annak, hogy itt jogalkotók körében ülök, én pedig jog végrehajtó vagyok szakmám szerint, tehát nyilván egy kicsit más szempontból fogom megközelíteni a kérdést, mint önök, vagy mint egy, közgaz, vagy mint egy közgazdász. Megpróbálok azonban mégis érthetően beszélni, és ki is osztottam ezért előadásom vázlatát. Az Európai Parlament feladata szerintem az, hogy a most hallottak alapján, tehát miután megalapítottuk, hogy mik a joghézagok, vagy hol hiányos a jogalkotás, megállapítsuk, hogy ennek milyen költsége van a polgárok számára. A egységes belső piac azért jött létre, hogy ezt a költséget csökkentse, és ez még mindig érvényes érvelés, bőven lehetne mit megtakarítani a polgároknak jobb szabályozással, egységesebb szabályozással a magánjogi területen. Egy négy hónapos felmérés első hónapjában tartok még csak, tehát nagyon friss eredményeket tudok önöknek mondani, illetve hát még nem tudok minden eredményt mondani a különböző jogrendszerek, vagy hát a jogrendszerek különbözősége okozza a költségeket. Ha ezt a nemzetközi magánjog keretén belül sikerülne közelíteni egymáshoz ezeket, ma már több definíciát hallottuk a magánjognak, akkor például egy definíció talán megengednek nekem is, lehet a magánjog feladata az is, hogy a bírósági határozatoknál úgymond szoftabb megállapodási mechanizmusokra is adjon példákat, szabályokat. Most hallottunk éppen, éppen arról beszámolót, hogy például a közvetítés mit könnyíthet az ügyeken. Nos, nézzük, mibe kerül a sokféle jogrend, az egységes szabályok hiánya. Például abba, hogy költségeket, késedelmet okoz a jogérvényesítésben a polgárok számára, jogi költségeket okoz, jogbizonytalanságot okoz, és a mindennapi élet, vagy akár ugye a tulajdonlás is bonyolultá válik. A, nyilván a jogszolgáltatás sem ingyenes, annak is van költsége, és minél több a jogvita, annál nagyobb költséget kell kifizetni. elmaradnak beruházások, befektetések emiatt, a fenyegető költségek és bonyolultság miatt Hallottuk a csődeljárás kapcsán, hogy mennyire javította a helyzeten az, hogy most már van egy egységesítési javaslat. A különbségek súrlódást okoznak a tagállamok között, és minél több az ilyen súrlódás, annál drágábbak a termékek is, mert ez lecsapódik a termékes szolgáltatások árában is, a kockázat vállalás a tagállamok között még mindig nagyon alacsony a valós mobilitás. A cégek is pontosan tudják, hogy mibe kerül ez nekik. A szerződés kötés költsége is magasabb, ha egyszerre többféle jogrendre kell figyelembe lenni, de még egy olyan egyszerű dolog, mint a házasság esetében is visszatartó, eretentő erejű lehet a jogi eljárás bonyolultsága. Akik tudják a tagállamok közötti különbségeket, azok tudják, hogy hány ilyen ügy van. A konfliktus, a vitarendezés eleve drága mulatság, és a vállalkozások néha inkább lemondanak a jogi eljárásról, mert többe kerül nekik a jogi eljárás, mint a kár. És akkor még nem beszéltünk az érzelmi költségekről, hogy mibe kerül az egy ember életében, ha éveken át kell küzdenie egy ügyben. Vagy mibe kerül az, hogyha nem érvényesíti valaki a jogát, mert lemond a bosszúságok miatt az egyébként őt megillető jogokról, vagy hogyan érint ez egy, egy beszállítót az egyik tagállamban ha ő a másik tagállamban szeretne működni. Ugyanaz a beszállító, és erre vannak felmérések is, a különböző országok tekintetében különböző kockázattal számol még az EU-n belül is, még az áfa enyhe különbsége is óriási visszatartó erő lehet, és a, a szabályok különbözősége pedig akár milliárdokra rúg egy-egy szég esetében hogyha lemond arról, hogy működjön egy országban a bonyolultság miatt. A család ügyekben ö, és ez egyre gyakrabban felmerülő probléma, szerencsésen, szerencsésen mondhatom, hogy én is vegyes házasságban élek olyan értelem, hogy francia feleségem, és ilyenből egyre több van Európában. A jogi és érzelmi költsége a vegyes házasságok családjogi vitájának rendezésekor egy személynek néha túl sok ahhoz, hogy ebbe belemenjen. És ez is korlátozza a szabad mozgást, a szabad például házasságkötést is ideértve. A vállalkozásokról pedig tudjuk, hogy nagyon gyorsan lemondanak arról, hogy külföldön is működjenek, ha megtudják, hogy mennyi jogbizonytalansággal kell szembenézniük egy adott esetben, és pláne jogvitával adott esetben. És a fogyasztók sem szívesen ö, érvényesítik jogaikat, ha tudják, hogy nagyon bonyolult lenne az eljárás. Ezek tehát mind faktorai annak, amit mi úgy hívunk, hogy az európai egységes szabályok költség, hiányának költsége. A csődeljárás területén sok cég eleve azért nem hoz létre vállalkozást másik országban, mert az ottani csődszabályoktól elretten, és ugyanígy vannak a hitelezők is, nem szívesen adnak pénzt olyan vállalkozáshoz, amely ha esetleg bedől, a csődeljárás során óriási költségeket jelent esetleg számukra is. Tehát végső soron a gazdasági tevékenységet korlátozza ez a jogbizonytalanság az EU-ban. Sokféle megnyilvánulásban. A közbeszerzési piacon is egyértelműen ugyanez a helyzet. Sokkal többet fizetünk a a közbeszerzési eljárások során, mint adófizetők, mint amennyit kéne, pont a kockázatok költségesítése miatt. Ez, ezek a különböző szabályok a, a gazdasági egyensúlyt is torzítják, a munkaerőpiacot is torzítják, egyes, vagy hát kettes bilaterális tagállami viszonylatban. És így a versenyképesség sem egyforma. Tehát nagyon-nagyon sok oka lehet annak, hogy, hogy, hogy sok dolog megdrágíthatja az életünket, hogyha nincsenek jó szabályaink. Én most egy kicsit a családjog és az örökösödési jog, a hagyatéki jog területéről beszélnék, példákat hoznék. A tagállamok között ugye nagy különbségek vannak a jogrendben. Mindegyik másképp hatékony vagy hatékonytalan a, az ingatlan és az örökösödési ügyek rendezésében. Nekem magamnak is több tulajdonom van több tagállamban, és nekem is elegem van az ezekkel való foglalkozásból. És még nehezebb lenne a dolgom, ha ö, olyan cipőben járnék, mint azok, akik elválnak, vagy akiknek meghal az élettársuk. Nagyon sok pénzbe, időbe kerül ezeknek az ügyeknek a rendezése. Megpróbáltuk ezt számosítani, felmérni, a nagyságrendjét feltárni. 122 millió házas pár van az EU-ban, foglalkoztunk a regisztrált együttélésekkel is, de nézzük csak a házasokat, és mondom, növekvő az aránya a vegyes házasságoknak nemzetiség szempontjából. Sok pár él ráadásul olyan országban, amely egyikük nemzetiségének sem felel meg, tehát mindkettőjük számára külhon. És nagyon sok párnak van tulajdona több országban. annak örülünk, hogy sok az ilyen házasság, de annak nem, hogy nagyon sok a vállás, vagy a halál, egyik fél halála miatt megszakad a kapcsolat. Többé, kevésbé megbízható statisztikák alapján dolgozunk. Megpróbáltuk mégis az egyes személyek költségeit felmérni. Ha az ember házasságra lép valakivel, és tisztázni kell a jogi ügyeket, a tulajdonlás kérdéseit, a közös és külön tulajdon kérdéseit. Ha valaki tulajdont visz be a házasságba, akkor a, azzal is költség jár. Ha valaki már elvált, akkor vagy meghal az egyik fél, akkor ezzel kapcsolatban is nagyon sok eljárást kell lefolytatni mindkét, vagy adott esetben mind három tagállamban. Itt egy táblázat a kiosztott anyagban, amely legalább nagyságrendileg megpróbálja mutatni, hogy a gyakorlati szakemberek tapasztalata szerint mi mennyibe kerül, és milyen gyakran fordulnak elő bizonyos tipikus jogviták. Most csak a családjog és a házassági kapcsolat, vagy hát együttélési kapcsolat költségeit közöltem itt. 1,1 milliárd euróba kerül ez összesen az európai pároknak, becslésünk szerint. Nehéz persze mondom számosítani, de szerintem mi egy, egy nagyon szerény besléssel élünk itt, ennél szerintem jóval nagyobb az összeg. Én azt mondanám, hogy minimum beszélhetünk erről az egymilliárdról, és akkor még nem beszéltünk a nem számosítható érzelmi költségekről, teherről. A hatástanulmányunk, amely a bizottságot próbáljuk támogatni, az Európai Bizottságot, és a bizottsági javaslat megszületését, amely majd megpróbál hivatkozni az Európa európai egységes szabályok hiányára költségeire. Ezt szállítottuk ezt, és úgy gondolom, hogy a parlament számára is hasznos lehetnek ezek az adatok, és ha más területeken is rendelkeznek, ezekkel nem csak a családjogi terület adataival. Köszönöm, hogy meghallgattak. Bardzo dziękuję panu Bozet za... Nagyon szépen köszönöm nagyon köszönöm Bazet úrnak ezt a prezentációt, rávilágított a különböző problémákra, amelyekkel nap mint nap szembesülünk. Itt az Európai Parlamentben teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy rengeteg lehetőség létezik lehetőség van egy olyan térségre, egy hatalmas térség kialakítására, amely a harmonizációt biztosítaná. Ön nagyon helyesen jelezte azt, hogy az európai léptékű megoldások csökkentenék a költségeket, és ezen kívül az érzelmi kérdéseket is így módon úgy lehet kezelni, hogy a megoldások kialakulhassanak, és ez javára szolgálna mind az állampolgároknak, mind pedig a vállalkozásoknak. Most pedig nagyon izgatta engem, érdekelne minket az, hogy az európai parlamenti képviselőkön túl a nemzeti parlamenteknek a képviselői hogyan látják mindezen kérdéseket, azaz most vitára kerülhet sor, mégpedig a, az Európai Parlament tagjának a részvétel is. Mászi úr, öni a szó. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo soy diputado de esta... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én az Európai Parlamentnek vagyok a képviselője, a jogi szakbizottságnak vagyok a tagja. Nagy érdeklődéssel figyeltem és hallgattam az előadásokat a mai napon. Sajnos, minthogy egyéb kötelezettségeim is vannak, a mai délután során nem lehetek majd jelen, és nem hallgathatom meg így módon azon barátomnak és korábbi kollégámnak a hozzászólását, aki a jogi szakbizottságunkban dolgozott a korábbiakban. Nos, a ma délelőttel kapcsolatosan van egy dolog, amely elkápráztat. Mire is törekszünk? Arra, hogy kordába tartsuk a költségeket itt az Európai Parlamentben is, erre törekszünk ugyanúgy, ahogy ezt Bozert úr megfogalmazta. Márpedig erre nincs lehetőség, mert hogy rendkívül merevek a kapcsolatok, és a jogok nagyon korlátozottak e kérdésekben az Európai Unióban. Most az imént hallottuk a közjegyző urat is. Jó, magam is. Ügyvédként dolgoztam hosszú éveken keresztül, még mielőtt az Európai Parlamentbe képviselővé nem váltam 2004-ben. Márpedig a saját tapasztalatom igazán keserű. Akkor, amikor fiatal ügyvéd voltam a 70-es években, szinte egy fél évszázada, akkor az történt, hogy Spanyolországban dolgoztam, és apám utódjaként dolgoztam egy ügyvédi irodán, azt vezettem, és hát azt észleltem, hogy a legtöbb ügyvédi iroda, a nagy többségükben tehát egyből perre kívánta vinni az ügyeket, és semmiképpen sem törekedtek nem hogy a mediációra, de még a békés megoldásokra sem. Márpedig azt észleljük, hogy ez a valóság tényező, ez rendkívül elszomorító, és egy fél évszázad során észlelhettem azt, hogy mi történik a jogi életben, a politika területén is, és arra a következtetése jutottam, hogy oly mértékben összetettek a igazság szolgáltatások, a jogrendek, hogy gyakorlatilag csak lépésről és kislépésről kislépése lehetett változtatni a dolgokon, és most pedig ö, arra lenne szükség, az az igény támasztatik, hogy egyességgel, illetve mediációval tudjuk orvosolni a jogvitákat. De felmerült az a kérdés, hogy a mediációval nem sikerül-e csökkenteni a különböző költségeket, az igazságszolgáltatási, az ügyvédi költségeket így például. Márpedig az ügyvédek esetében az amerikai javadalmazási rész megoldásokat alakítottuk ki. Márpedig az ügyvédek adott esetben nem csak óradíjat, hanem akár percdíjat, sőt díjat igényelnek. és az is egyértelmű, hogy az ügyvédek nem fognak igazándiból más javadalmazást igényelni, attól függően, hogy perre viszik-e az ügyet, vagy pedig a közvetítést választják. Azt hiszem, hogy most itt az ideje, hogy szembenézzünk ezzel a kérdéskörrel, és nem csak a mediációnak a révén mert ahogy a kollégánk mondotta, itt most nem csak arról van szó, hogy az etikai szempontokat érvényesítjük, persze, amelyek nagyon fontosak egy kódexnek a létrehozatala tekintetén, amit Kramer is mondotta. Nem. Igazándiból arról van szó, hogy szükség lenne egy olyan ügyészre, akinek a tevékenysége azt eredményezné, hogy az ügyvédek a mediáció irányába vinnék az ügyeket Birminghami kollégánk, majd professzor úr majd nyilván elmondja a véleményét, de azt észleltem, hogy Angliában többek között kifejezetten Birminghamban nagyon nehezen ment a mediációnak az érvényesítése, mert rendkívül költséges volt e tekintetben az eljárás. És azért Birmingham tapasztalat azt mutatja, hogy hogyan lehet megváltoztatni a megközelítést, a mentalitást, a gondolkodásmódot Európában, mivel hogy ha drága a a bírósági eljárási költség, akkor e tekintetben meg lehetnek az ösztönzök, mint hogy ott történt. Úgy vélem, hogy most arra van szükség, hogy az európai államok elszántak legyenek e kérdéskörökben. Mindkét előadnak mondom, hogy valóban arra van szükség, hogy a tagállamok felül kerekedjenek ezen feszültségeken, nehézségeken. Nagyon örülök, hogy eljöttek a körünkben. Nagyon fontos az, hogy mindaz, amit önök elmondottak, az érvényesüljön, mindez szerepelni fog majd az ülésünknek a jegyzőkönyvébe, és arra fogunk törek, törekedni, hogy a lehető legmeghatározóbb legyen a rugalmasság, ez az ügyvédek szempontjából, és a, nyilvánvalóan még inkább az európai polgárok számára rendkívül fontos mozanat lehet. Elnök, nagyon szépen köszönöm ezt az észrevételt a spanyol kollégánk részéről. Vannak-e további észrevételek, kérdések, megjegyzések? a workshopunk ezen szekcióval kapcsolatosan. Amennyiben senki sem jelentkezik a teremben, úgy látom, akkor térjünk át a következő témakörre. Hagy emlékeztesek arra is, hogy a workshopunknak a dokumentációját megtalálják a honlapunkon is. Kérem szépen, hívják fel a pontos internetcímünket és hasznosítsák azt. Hallgassuk meg most az első nagy szekció ülésünknek a következő témáját, a Roma kettes rendelettel fogunk most foglalkozni, illetve a gépjármű felelősség biztosítással, az arról szóló irányelvel, és ennek keretében Ansgar Standinget hallgassuk meg, professzor asszonyt a Bilfeli Egyetem részéről. Ön a szó. Sehr geehrte Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A, a nemzetközi vonatkozásai a belső piacnak tömegesen jelentkeznek. Mi lehet az európai jogalkotó célja, feladata? Nyilván a jogbiztonság, a jog egységesítése és a különböző érdekek minél zökkenőmentesebb összesimulásának lehetővé tétele. Ezt, ennek a feladatnak Európa jelenleg csak részben felel meg. Ha ma Németországból Belgiumba utazik, és Belgiumban autóbalesetet szenved, akkor felmerül a kérdés, hogyha ezt más okozta ezt a balesetet, hogy melyik országban kit milyen jog alapján ö, perelhet be. A gyakorlatban a, a elsőnek feltűnő megoldás sajnos bonyolult, a külföldi felelősségbiztosításra kéne ugye elvileg hivatkozni. Rövid előadásomban szeretném elmondani, hogy ez miért nem jó. Tehát a német sértett a belga biztosítást nem csak Belgiumban, hanem Németországban is meghivatkozhatja. Ezt lehetővé teszi a Brüsszel egy rendelet, és ez a jövőben sem lesz másképp, még ha meg is reformáljuk a Brüsszel egyet. A panaszt a, vagy akár a peres eljárást, vagy a biztosítás eljárást mindkét országban meg lehet indítani. Ez ugyanígy van Dán-német viszonylatban is, a Lugánó egyezmény alapján pedig más országokkal is. De nézzük meg a dolgot most nemzetközi magánjogi szempontból. Ha a károsult Németországban nyújtja be biztosítási igényét, akkor a német bíróság Róma 2-re fog hivatkozni, de ez más tagállamokban nem feltétlenül ugyanígy lenne. Közlekedési balesetek esetén a hágai közlekedési jogvitákra szóló megállapodás is meghivatkozható. Van ugye egy három sávos autópályánk olyan értelemben, hogy három különböző megállapodást is meg lehet hivatkozni egy ilyen esetben, és a három sáv nem ugyanoda vezet. Tehát ezek mégsem párhuzamos sávok a mi jogi autópályánkon. Teljesen különböző tárgy, materiális jog áll ugyanis az út végén a három országban, aki németként a külföldi felelősség biztosítására hivatkozva indít eljárást otthon is, meg a baleset országában is megteheti ezt, és az országtól függően a Róma 2 alapján a hágai megállapodás, vagy a tagállami, mondjuk a Dán nemzeti jog alapján fogják az ügyét kezelni. Tehát a jog egységességéről szó sem lehet. Mit jelent a jogbiztonság szempontjából mindez? Ha Németországban zajlik egy per, ott egy belga biztosítóval szemben nyújt be egy német állampolgár keresetet, akkor a következőt fogja tapasztalni. A német bíróság nemzetközi ügyekben is illetékes, de végül is a Róma 2 révén nemzetközi külföldi jogot kell alkalmaznia, mint ilyen. Mit jelent egy ilyen esetben a külföldi jogalkalmazása? Attól függ, hogy mi ez a külföld. Németországban azt az alapelvet alkalmazzuk, hogy automatikusan és hivatalból az érintett külföldi ország jogát kell meghivatkozni, de ez sincs mindenhol ugyanígy. Egy német bírónak ilyenkor meg kell bíznia egy szakembert, aki feltárja, hogy a, az adott érintett ország külföldi joga mit mond. Bár ez a feltárási eljárás is nagyon drága. Egy német bíróság, hogyha alkalmazni akarja a külföldi jogot, akkor végül is saját kompetenciáját ö, belehelyezi egy szakértő kezébe, és hogy ez, így aztán a döntés esetleg tökéletesen hibátlan-e, az nem is a bíróságon múlik, hanem ezen a szakértőn, hogy tudja ez a szakértő ugyanolyan jól a, mondjuk a belga jogot, mint egy belga jogász, egy belga bíróság tudná. Aztán itt van még az a probléma is, hogy több érintett esetén a német bíróság Róma 2 alapján a 33-as preambulum bekezdés alapján fogja alkalmazni a külföldi jogot, de azt módosíthatja a, a közrendre hivatkozva. Tehát, ha egy eljárás végén a német bíróság külföldi jogot kénytelen alkalmazni, nem lehet látni az eljárás végét, kimenetelét eleve. Ez összességében oda vezet, hogy noha a károsult beindíthatja Németországban, saját hazájában a biztosítási eljárást, de mivel ez külföldi joganyag alkalmazását igényli majd, az eljárás sokkal drágább lesz, mint hogyha Németországban történt volna baleset, tovább fog tartani, és ráadásul még a kimenetele sem megjósolható. Ennek alternatívájaként én egy másik utat javaslok, egy negyedik sávot, ha úgy tetszik. A, ö, hagyjuk meg a, sérült, a károsultak a választás jogát. A rendszerszerű szemlélet ö, alkalmazásával ö, mindenképpen a ugye aki beindítja a pert, furcsa módon az a gyengébb, tehát ha a német károsult a belga jog alapján lefolytatandó eljárást. Ezért a közvetlen megkeresése a külföldi biztosítónak lehet, hogy célszerűbb a Lex Fóri elv alapján. Ez is követhető eljárás lenne. A jogigény nem adható fel, hiszen európai irányelvre épül. Minden tagállam valamilyen módon elismeri a közvetlen ö, ö, megkeresését egy külföldi biztosítónak. A Róma 2 és a Hágai megállapodás is tartalmaz erre az úgynevezett közvetlen megkeresésre vonatkozó rendelkezést. Ez kiegészíti a két tagállam eljárását. Mi történik akkor, hogyha a károsult ő pedig a saját hazájának joga szerint szeretne eljárni. Nyilván akkor kevesebbe kerül neki, gyorsabb lesz az eljárás, és valószínűleg kevesebb lesz benne a hiba. Előre láthatóbb lenne számára, és minden érintett számára az eljárás kimenetele, és a jog egységessége és jogbiztonság elve is megvalósulna. Csak ha ezt az utat követi, a saját hazája jogát alkalmazza, akkor viszont ö, ö, a helyi szabályok alapján és a helyi értékek alapján történik majd a kármentesítés is, vagy kár megfizetés is. Előfordulhat, hogy ezzel sem jár jól. Egy baleset esetén, ha a károsult a saját jogrendjét hivatkozza meg, az nem kell, hogy drágább legyen, mint a külföldi országban lefolytatott eljárás, nem biztos, hogy a, a károsult hazája szerinti eljárás drágább, mint a külföldi. Tehát azt mondanám, hogy dönthesse el a károsult, hogy melyik utat választja a három közül. Biztosító társaságok elmondták nekem, hogy ki lehet számolni mindennek a költségét. Ez egy biztosítás matematikai számítás, és egy gazdaságilag és politikailag is képviselhető megoldás lenne. Nehéz persze valamennyi tagállamnak előírni, hogy a Róma 2-t kövessék. Azok a tagállamok, amelyek a hágai megalapodás modellje alapján működnek, akkor ugye ezt a gyakorlatot be kéne szüntetniük. Ezt nem lehet várni. Viszont egy külön szabály, egy rendelet létrehozásával, ha alapszabályát tennénk, hogy az otthon pert indító vagy eljárást indító károsult közvetlenül megkeresheti a biztosító társaságot, a külföldit, a Lex Fória alapján, akkor a különbözőségek kiegyenlíthetőek. Ez egy speciális szabályozást igényelne, amely csak attól függene, amely csak két változó tartalmazna azt, hogy hol él a károsult, és hol van a biztosító székhelye. Ez egy egyszerűen kezelhető megoldás lenne, és a közvetlen megkeresés révén egységes lenne az eljárás, jogbiztonságot adna minden résztvevőnek, érintettek félnek, sőt nem csak a, a károsultnak, hanem még a biztosító társaságoknak is. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i oddaję... Nagyon szépen köszönöm, professzor úr. Most pedig örömömre szolgál, hogy megadhatom a szót a következő hozzászólónak, Jenny Papetes asszonynak, a Birmingham Egyetem részéről. Uh, thank you. Uh. Köszönöm szépen. Elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a Júri Szakbizottságnak is, hogy meghívtak erre a konferenciára. Nagyon hasonló témában fogok szólni, mint Staudinger professzor. Ugye a határon túlnyúló közúti balesetekről van szó, és az ezekből kialakuló jogvitákról beszélnék különösképpen a Róma 2-re, a Hága egyezményre, illetve a gépjármű biztosítási irányelvre fogok összpontosítani. Nem tudok részletesen beszámolni a jelenleg egyszerre létező háromféle rendszer kihatásairól, de megpróbálnám elmagyarázni, hogy milyen jellegű a kapcsolódás közöttük, és néhány példával szolgálnék azzal kapcsolatban, hogy milyen bonyolult és milyen zavaros a különböző rendszerek interakciója és azzal zárnám majd, hogy véleményem szerint hogyan lehetne javítani jelenlegi helyzeten. Staudinger professzor úr és jó magam ugyanarra a konklúzióra jutottunk, pedig más volt a gondolatmenetünk. A közúti balesetek gyakori kártérítési ügyet jelentenek manapság egyszerűek általában a tényállások, a határon túlnyúló jelleg miatt azonban mégis összetett a dolog, ugyanis nehéz meghatározni, hogy milyen jogot kell alkalmazni. Könnyű elképzelni a következő forgatókönyvet, egy francia hölgy Párizsban lakik, Trierbe utazik Németországban, nagyon közel van a luxemburgi határhoz, Luxemburgba elrepül repülővel, és taxival megy Trierbe a üzleti partnerei szervezik meg az utazását. Utazása során, amikor Németországban a taxiban ül, egy fának rohan a taxi, és a hölgy súlyosan megsérül a taxi vezető biztosítója ellen, a francia bíróság ellen pert indít. A taxivállalat luxemburgi székhelyű, a francia bíróságnak meg kellene állapítani, hogy melyik jogot kell alkalmazni. A Róma 2 csak a nem szerződéses kártérítésre vonatkozik. Felmerül a kétség, hogy a definíciónak megfelele a hölgy keresete. Feltételezzük, hogy megfelel, és a Róma 2 alkalmazható. A 28-as cikke a Róma 2-nek alapján lehet eljárni. Franciaország a hágai egyezménynek is tagja, és a szabályzás úgy szól, hogy a hágai egyezmény, a római kettes rendeletre nem lehet kihatással nincs autonóm definíciója a hágai egyezménynek. Minden tagállam maga sorolja be a nem szerződéses kártérítési ügyeket. hogyha a francia bíróság úgy ítéli meg, hogy szerződéses és nem szerződéses a kártérítés, akkor a hágai egyezmény nem vonatkozna erre a keresetre hogyha a Róma kettőnek megfelel, akkor a hágai egyezmény is hatályos, alkalmazandó, és ez bizonytalanságot okoz. Az egyes cikk a hágai egyezményben máshogy definiálja a nem szerződéses kártérítés, mint a Róma 2-es rendelet. legvalószínűbb, hogy a luxemburgi jogot kell alkalmazni, ugyanis a jármű üzemben tartása oda kötődik. Ez a helyzet, amikor nem a baleset helyszínének megfelelő állampolgárságú a tulajdonos. Nyilván a biztosító társaság székhelye is felvetődik a német törvény, amennyiben annak alapján több kártérítést lehet fizetni, mint a luxemburgi jog alapján, akkor a fórum shoppingra ösztönözi ez a követelés benyújtóját, és így a német jogot lehetne alkalmazni, és Staudinger professzor is említette Viszont, hogyha a francia bíróság a hágai egyezmény alapján a luxemburgi jogot kívánja alkalmazni, akkor felvetődik, hogy a gépjármű felelősségbiztosítási irányelv miként, milyen hatást fejt ki. Itt a baleset helyszíne, illetve az üzemben tartás helyszíne joga közül azt kell választani, amelyik előnyösebb kártérítést nyújt. A Róma 2 16-os cikkét is figyelembe kell vennünk, amely úgy rendelkezik, hogy konkrét károkozási típusok szerint kell megválasztani a jogot. Ez a rendelkezés a Róma 2 után is hatályos maradt de úgy tűnik, hogy a hágai egyezmény korlátozza a, az irányelv alkalmazását. a tagállamok felében alkalmazzák, felében nem alkalmazzák az irányelvet a 40-es cikk alapján a kártérítésre nem vonatkozna ez az irányelv, az, is, az ugyanis tagállami hatáskörben marad. Hát a felelősségről van szó természetesen a kompenzáció, más kérdés a kártérítés, más kérdést jelent baleset helyszíne, illetve a jármű ö, üzemben tartásának helye szerinti jogválasztandó a ö, kedvezőbb kártérítési ö, összeg ö, alapján a ö, német jog ö, szerint nagyobb kártérítés ö, fizethető ezért a német jog szerinti összeget kell a biztosítónak fizetnie. Ugyanakkor az áldozatvédelem nagyon fontos az irányában és az Európai Bíróság is így értelmezi ezt. Ezért a két opció közül az erőteljesebb érvényesül a sértett érdekében. A példánk alapján a luxemburgi jog vonatkozna a felelősségre, a német jog pedig a kártérítésre. De van ebben is bizonytalanság. Ráadásul kicsit furcsa itt a lehetséges konklúzió, ugye lehetséges, hogy a hágai egyezmény határozza meg a jog alkalmazását, az alkalmazandó jogot. A hágai egyezmény szerint ugyanis a sértett szokásos lakóhelye szerinti, vagy életvitel szerinti lakóhelye szerinti jogot kell alkalmazni az lenne a jó, hogyha mindenfél érdeke érvényesülne. Nagyon bonyolult a helyzet módszertan és gyakorlati szempontból egyaránt. És most még csak a felszínt érintettük, a különböző jog alkalmazási lehetőségek közül, de úgy gondolom, hogy megfelelően illusztráltam, hogy milyen bonyolult a helyzet. A potenciális közlekedési baleset sértettek informálása sem valósulhat meg így megfelelően. Véleményem szerint a gépjármű irányelvet kellene a jövőben főként alapul venni az életvitel szerinti vagy állandó lakóhelyet ahogy említettem az elején, nagyon hasonló az én javaslatom, mint amit Staudinger professzor tett. Én azzal zárnám, hogy lehet, hogy egy kicsit a képzelet szüleményének tűnik az a példa, amit én említettem. Nos, néhány hét múlva ezt az utat én magam is be fogom járni, ha nem is Franciaországból, hanem Angliából indulok, és kérem, hogy kívánjanak nekem jó szerencsét annak alapján, amit elmondtam. Bardzo dziękuję. E, wystąpienie pani. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm ezt a hozzászólást. Jenny Paperes asszonynak. Ő volt az utolsó előadója a mai délelőtti vitánknak. Hogy mondjak, köszönetet valamennyi meghívottnak. Tehát örülünk, hogy jelen vannak, itt vannak a körünkben, az Európai Parlamentben. Nagyon izgalmas előadásokat hallottunk, és ezek után most pedig hallgassuk meg a kérdéseket, észrevételeket. Ime, itt az ideje. Önöké a szó. Ich möchte mich den Vorschlägen der beiden... Äh, a két szakértő ajánlásaihoz én is csatlakozom. Az utóbbi két évben a Heidelbergi Egyetemen tanítottam, és többször találkoztam olyan esetekkel, ahol külföldi balesetek, vagy külföldi ö, érintettek egy balesetben kapcsán felmerült a közvetlen megkeresés ö, esélye spanyol, görög, francia viszonylatban a közvetlen, a, az alkalmazandó jog megállapítása már önmagában nagyon idő és pénz igényes folyamat, szakértői eljárást igényel, általában fél, háromnegyed évig tart, pusztán a joghatóság megállapítása. És nagyon furcsa dolgokat adnak elő ilyen esetekben a külföldi érintettek arról, hogy az adott országban ö, mi is lenne érvényes egy-egy ilyen esetben. Én is támogatom tehát, és másoktól tudom, más komparatív jogi szakértőktől, hogy, hogy sok ilyen eset van. Becsülhetően Kölnben például, ahol ezeket az ügyeket tárgyalják, legalább 30-40 ilyen eljárás van, tehát ebben a városban egyedül, és éppen ezért történnie kéne valaminek. De minden problémát ö, ö, nem old meg a közvetlen megkeresés ö, módszeresen. Pont kölni kollégák mondták el nekem, hogy több szakértőt kellett ahhoz megbízni, hogy kiderítsék, hogy hollandiai autópálya kijáratokon mennyi a tehergépjárművek megengedett kihajtási sebesség. Bardzo dziękuję profesorze Hess za, za pańskie uwagi. Rzeczywiście... Nagyon szépen köszönöm, Hess professzor. Teljes mértékben egyetértek önnel. Minél több a hiányosság az eszközeinkben, annál nagyobb a tere minden olyan ártalmas eseménynek, jelenségnek, amelyek csak hátráltatnák az európai polgárt. Tehát arra van szükség, hogy itt olyan jogi eszközök legyenek a kezünkben, amelyek megkönnyítik a közös térségünkben az európai polgárok életét. vannak egy további észrevételek? E, czy może e, Komisja Europejska chciałaby się jeszcze... Talán az Európai Bizottság részéről kíván valaki szót kérni? Európai Bizottság? Bardzo proszę. Kisasszony, öni a szó. Fully agree with you, as far as... Teljes mértékben egyetértek önnel, ami a bizottságot illeti. Idén és a jövő évben átfogó vizsgálatot tervezünk. Mindazokat a területeket szeretnénk áttekinteni, amelyeket ma délelőtt itt megbeszéltünk természetesen nem tudom előre megmondani, hogy ennek a vizsgálatnak mi lesz az eredménye, de az egyértelmű, hogy vita lesz, és ennek alapján lehet majd döntést hozni. Tehát ez a mi elképzelésünk, programunk pillanatnyilag. Bardzo dziękuję, pani Misu. Dziękuję, e, e, pani... Nagyon szépen köszönöm, Misu asszony. Köszönöm szépen jelenlétüket az első részen, amelyet a workshopunk keretében most magunk mögött tudhatunk. Hogyha nincsen további kérdés, illetve észrevétel, akkor javaslom, hogy most tartsunk szünetet, és 3 órakor, 15 órakor fogjuk folytatni az ülésünket. Lesner ünök a jelenlétében, akit üdvözlök, ez lesz tehát akkor a következő rész a délután, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a részvételőket, találkozunk délután.